Kedves kollégák, jó napot kívánok! És ezzel szeretném Mário Szenténót üdvözölni, aki az Eurócsoport elnökeként látogatott el most hozzánk. Lenne néhány bejelentésem is. Az első a dokumentumokról szól. Minden bizonyal látták már azt, hogy nem a szokásos dokumentum kópiákat kapták meg, ez már a december 6-ai e-mail óta így van, hiszen megváltoztattuk a politikánkat annak érdekében, hogy mondjuk járuljunk hozzá a magunk szerény módján a CO2 kibocsátás csökkentéséhez. Úgyhogy a szabály ez az, hogy csak azok kapják majd meg a dokumentumokat, akik ezt kifejezetten kérték. Szeretnék arra is emlékeztetni mindenkit, hogy később is lehet úgy dönteni, hogy optin vagy optáltolni akar valaki, tehát hogyha bárki szeretné papírformában megkapni ezeket a dokumentumokat, az csak forduljon bizalommal a titkársághoz. A koordinátorok ülésén január 23-án néhány szabályról, illetve új jelentésekről döntöttek. Az adórendszer kapcsolatos témát az SND kapta meg, az administratív cég, céges adózást a GUE kapta meg, a túlszabályozás és az administratív együttműködés az adózás területén az ICR kapta meg, a minimál standardek, az euró árfolyamokkal kapcsolatban, illetve a áfa témájában a néppárt kapta meg, befektetési cégek szintén a néppárt kapta meg, ebből egy másik témánk is volt, ezt is a néppárt kapta meg, Brexit téma, koordinátorok ezzel kapcsolatban úgy döntöttek, hogy munkamódszert választanak, február 14-én egy franciaországi delegációs látogatásra került sor, és ott úgy döntöttünk, hogy, illetve hogy hát ez egy nagyon sikeres látogatás volt, ami pedig a meghallgatásainkat illeti, úgy döntöttünk, hogy a fenntartható a pénzügyek témájában fogunk tartani egy ilyen meghallgatást, illetve a koordinátorok a következő lépésekről is megállapodtak, és ezek meg is történtek, vagy meg fognak történni a hétfőn és kedden, ahogyan arról önök is tudnak. Gazdasági kormányzás témája, Aténba fogunk ellátogatni, illetve a program országok nyomonkövetésének témájáról fogunk itt találkozókat tartani, és az EMU csomagról is elhalasztottuk a mm, vitánkat. Az ezek kinevezése, illetve a mm, számvevőszéki különjelentés témáival kapcsolatban a CCC-nek kellene egy jelentést készítenünk, adatszolgáltatás a pénzügyi területen, ez egy delegált jogi aktus, itt írásos formában fogunk mm, eljárni, és aztán köszönöm szépen. Szeretném elfogadtatni a január 11-i és 18-ai üléseink jegyzőkönyvét, köszönöm szépen, illetve a napirendet is, és végül nagyon nagy szeretettel köszöntöm Mário Szenténot, aki eh, a rendes eh, gazdasági párbeszédünk eh, jegyében látogatott el hozzánk. Úgy gondoljuk, hogy egyébként ez azt is mutatja, hogy az Európai Parlamenttel tényleg elkötelezett egy párbeszéd fenntartásában, hiszen tegnap a parlament körzi konferencián is részt vett ön, felszólalt a nemzeti parlamenti képviselők jelenlétében. Most pedig az Európai Parlament Ekon szakbizottságában fog felszólalni, ez lesz az első ilyen párbeszéd alkalmunk önnel, és mindezt a megfelelő rendelet értelmében tesszük Úgyhogy szeretnénk Önt köszönteni, és nagyon nagyra tartjuk ezt a lehetőséget, hogy egy struktúrált párbeszédet folytathatunk önnel rendszeres formában, és reméljük, hogy ezen keresztül az Európai Parlament és az Eurócsoport közötti együttműködést is lehet erősíteni. Főként abban a fontos fázisban, amelyben jelenleg vagyunk, azt gondolom, hogy ez egy nagy lehetőség számunkra, a bankunió kiteljesítésére, illetve a gazdasági és monetáris uniónk kiteljesítése érdekében. A mi szakbizottságunk szeretne tájékoztatást kapni a, ma, a hétfői um, eurócsoportülésről és uh, kifejezetten a Görögországot érintő témáról, illetve azt, hogy hogyan is lehet az Európai Stabilitási Alap reformjával kapcsolatos párbeszédet folytat, tovább folytatni. A bankunióról is nagyon érdekes kérdéseket tudunk majd megvitatni, úgyhogy önnek meg is adom a szót. Köszönöm. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt képviselők. Nagy örömemre szolgál, hogy itt lehetek az Európai Parlament ECON szakbizottságban az első gazdasági párbeszédenem. Én eh, nagyon komolyan veszem a szerepem demokratikus elszámoltathatóságát, és éppen ezért kötelességemnek tartom, hogy eljöjjek az Európai Parlamentbe olyan gyakran, ahogy csak tudok, hogy eh, a jelen gazdasági tendenciákról beszéljek. A gazdasági kilátásokkal kezdeném, és utána pedig eh, megnézzük, hogy az eurócsoport hogyan dolgozik a jelen kihívások megoldásáért. Ezután pedig eh, a görög eh, programról, gazdasági élénkítési programról szeretnék beszélni. Most a gazdasági perspektívák. A gazdasági ciklus jó oldalán vagyunk, és ez nem véletlen, hanem munka eredménye. Az eh, eurózóna gazdasága a növekedés egyik legnagyobb motorja a globális gazdaságban. Visszatekinthetünk 19 negyed negyedévre, amikor folyamatosan nőtt a GDP. Élvezük a gazdasági növekedés előnyeit a reformjaink miatt, nemzeti és európai szinten egyaránt. A krízisre történt válaszadás tehát a krízisre történt válaszadás lassúnak tűnhet, ez igaz. Főleg ami a beruházásokat és a munkanélküliséget illeti. Azonban időben képesek voltunk korrigálni a hibákat, és a közös valutánk architektúráját sikerült rendbehozni. Az előrejelzések fenntartható fejlődést mutatnak az elkövetkezendő években. Sikerült létrehozni a makrogazdasági egyensúlyt is. Más szavakkal, ma nagyon pozitív jeleket látunk a gazdaságunkban, amely a reformok eredményének köszönhető, amelyeket elfogadtunk, és amelyeket a mai nap is elfogadunk. Látjuk az állandó munkahelyteremtés pozitív kihatásait, és a külső pozíciónk is kiegyensúlyozottabb az egyenlőtlenségek csökkentése fenntarthatóbb és befogadóbb növekedést eredményezett. Ezek a pozitív jelek automatikusan csökkentik a válságjelentéseket. Ahogy az államok egyre inkább kikerülnek állami és magán eladósodásukból. Ez is hozzájárul majd a növekedéshez. Nagyon fontos, hogy fenntartsuk ezt a pozitív ciklust. Most pedig szeretnék áttérni a politikai mixre. Az eurózóna, területe, mint említettem, növekedés van. És ennek fenntartásához nagyon jól kalibrált nemzeti fiskális politikára van szükség két cél miatt. Biztosítanunk kell, hogy a ciklikus válságok hatásait csökkentsük, hiszen elkerülhetetlenek a csökkenések. És ezekben a jobb időkben kell kalibrálni a költségvetéseket. A fiskális politikánk leg legfontosabb elkötelezettsége az, hogy betartjuk a fegyelmet, és a bizottság pedig e felett őrködik. Az egészséges és észszerű fiskális politika szükséges, azonban nem elégséges a gazdasági modellünk továbbfejlesztéséhez. Fenn kell tartanunk kevésbé kedvező kontextusban is ezt a növekedést. A gazdasági ellenálló képességet is növelnünk kell, főleg azokban az országokban, ahol gyengébb a gazdaság, illetve pillanatnyilag az elmúlt években gyengélkedett. Éppen ezért a versenyképességre kell koncentrálnunk, és a beruházásokat pedig a minőségi hozzáadott érték rendelkező területeken kell elsősorban foganatosítanunk. Az euró országokban, főleg a válság alatt láttuk azt, hogy sok lehetőséget is elmulasztottak beruházók. Olyan politikára van szükségünk, amely rugalmassá teszi a gazdaságunkat, hogy gyorsan válaszolhassunk a gyorsan változó globális tendenciákra. Az eurózónán belül jó környezetet kell teremtenünk a beruházásokra, az innovációra és a mobil munkaerő további képesítésére. Ide tartozik az oktatás, a továbbképzés, a tisztességes adórendszer. Egy dióhéjban úgy foglalhatjuk össze, hogy ez egy befogadó gazdasági modell, amelyből minden ország profitálhat a növekedési potenciált fel kell szabadítanunk, hiszen itt létezik az eurócsoportban. Véleményem szerint az eurócsoportnak sokkal fontosabb koordináló és katalizátor szerepet kell vállalnia. Az eurózóna gazdasága nagyon összefügg a különféle országok között. Éppen ezért eh, figyelnünk kell ezekre a szempontokra, a fiskális és gazdasági szempontokra, hiszen a nemzeti határok átjárhatók. Ez a politikai egyveleg nagyon szépnek tűnik a papíron, azonban eh, türelmet is igényel a gazdasági szereplőktől. Hiszen eh, a türelem néha hiányzik a politikai eszmecseréből. De biztosak vagyunk benne, hogy ez az egyveleg egészséges növekedéshez vezet. Most pedig a gazdaság és monetáris unió mélyítéséről szeretnék beszélni. A jövő de való felkészülés természetesen nemzeti ügy, de kollektív ügy is az Európai Unión belül. Jelenleg eszmecsere folyik a gazdaság és monetáris unió mélyítéséről. Már tegnap uh, a európai szemeszterről szóró konferencián előadtam ezeket a szempontokat. A pénzügyminiszterek nagyon keményen fognak dolgozni, hogy konkrét döntéseket készítsenek elő júniusig. Ez vonatkozik a bankunióra és a stabilitási mechanizmus továbbfejlesztésére is. A 2016-os úti terv a munkák alapja. Tehát nem a nulláról indulunk júniusban, világos objektív döntésekre lesz szükségünk. És ez nem lesz a vita vége. Sokkal inkább egy új ciklus kezdete, melynek során lépésről lépésre valósítjuk meg elképzeléseinket. Ez a közös fiskális kapacitás, a jobb fiskális szabályok az eh, eurozónán belül. De természetesen nem jelöl, jelezhetem előre, hogy a miniszterek vitájának eh, a márciusi csúcson mi lesz az eredménye. Azonban nagyon optimista vagyok, hogy eh, a miniszterek meg tudnak állapodni a döntésekben. A politikai akarat megvan. Hogy a lehetőségek ablakát most tágra nyissuk. Egy közös alapon. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a fáradozásainknak egyetlen egy célja van. Ez pedig az euró zóna ellenálló képességének a növelése. Nem szeretnénk a múlt hibáit még egyszer elkövetni hiszen akkor az euró még nem volt felkészülve egy ilyen mély válságra. Hogyha erősítjük az eurót, akkor ezzel szolgálatot teszünk az összes polgárunknak, hogy olyan környezetet hozunk létre, amely növekedést és bizalmat generál. Ahogy már tegnap említettem a parlamentben, az euró igazából nem öncél, hanem egy eszköz a cél eléréséhez. Most a előadásom végére érek. Ez pedig Görögországról szól. A válság Görögországot nagyon keményen érintette, és az elődeim keményen fáradoztak, hogy megoldják a válságot. Nagyon kemény folyamaton kellett átmenniük, főleg a görög polgároknak. Azonban már a nehézségeken túl vannak. Nagyon lényeges, hogy milyen visszajelzéseket kapunk az intézményektől azt látjuk, hogy a görög gazdaság visszatért a növekedési pályára a tavalyi évben. A piacra jutás nagyon pozitív Görögország számára. Az euró csoport politikai megállapodást ért el, és a görög hatóságok minden olyan tanácsot megvalósítottak, amit javasoltunk nekik, és éppen ezért az eredmény pozitív. A Európai Stabilitási Mechanizmus egy első hozzájárulás ahhoz, hogy Görögország könnyebben jusson pénzhez, amely szükséges az újjáépítéshez. Tehát Görögország lassan kikerül a segélyprogramból, ahogy ez augusztusra került előirányozásra. Most a feladatunk az, hogy Görögország visszatérjen a fenntartató piaci finanszírozáshoz. És nyilvánvalóan új adósságkezelésre is lesz szükség. Az eurócsoport csoport pedig elkötelezett emellett. A program vége felé, amikor megvannak a agregált, megbízható információink, akkor tudunk tovább tervezni. Hogyha előre tekintünk, akkor a saját tapasztalatomra hagyatkozhatok, mint portugál pénzügyminiszter. Egy, tehát fenntartható fiskális politikára van szükségünk, és reformokra. Ezek szükségesek a jó eredmények eléréséhez. Görögország nagyon komolyan veszi a tanácsainkat. A kormányzat pedig hosszú távú stratégiát készít elő, amit bemutat az Eurócsoportnak. Ez a stratégia alapvető fontosságú lesz, hogy a segélyprogram utáni jövőt megbízhatóan tervezni tudjuk. Görögország maga mögött tudhatja nem sokára a válságot, és ezt pedig minnyáján nagyon várjuk. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much. Köszönjük szépen ezt a nagyon átfogó és gazdag előadást. Tegnap nagyszerű eszmecserét folytattunk a görög pénzügyminiszterrel a pénzügyi segítségnyújtás előrehaladásáról, és a frakciók nagy többsége pozitívan értékelte a helyzetet mindkét fél fellépését, az ISM és a görög kormány fellépéseit egyaránt, és azt, hogy végre találtak egy hiteles stratégiát. Ez jó hír, reméljük, hogy ez így marad, és akkor sikerül elkezdeni az adósságállomány leépítését, és a többi eredmény is elérhető közönségbe kerül. Most a kérdések, válaszok körében német kollégának adom meg a szót. Köszönöm. Bálc úr, aki felszólal. Magam részeiről is szeretném üdvözölni az Eurogroup elnökét. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Azt hiszem, ezt az egész néppárt nevében mondhatom, hogy előre örülünk az önnel folytatandó együttműködésnek, és reméljük, hogy ez jól fog működni. Az Eurogroup ról már a hét elején is egyeztettünk, ön elmondta, hogy a bankunión belül egy betétbiztosítási rendszert kíván részt, létrehozni, és a gyengén tőkésített bankokra jobban oda fog figyelni, de ugyanakkor a blitzelőknek nem ad lehetőséget a jövőben. És azt reméljük, hogy ha a kockázat csökkentés területén előrelépünk, akkor a további tárgyalások során ezt az elvet követni kell, ha valaki átmond, mondjon B-t is, és reméljük, hogy ön az Eurogrup elnökeként új szerepében azért fog síkra szállni, hogy az Európai Bizottság a nem teljesítő hitelek ügyében és a tőke ö, folyam ö, vonatkozásában és a kockázat csökkentés tekintetében hihető lesz minden szereplő számára hiteles és azt is reméljük, hogy most, ahogy javultak a gazdasági mutatók, meg tudja majd győzni a partnereit arról, hogy reformokra továbbra is, hanem jobban, mint valaha szükség van. Köszönöm szépen, Bárc úr, a köszöntést és a kérdést, amely fontos témát érint. Nagy jelentőséget tulajdonítok annak, hogy a bankunió intézményi struktúráját eh, kiteljesítsem eh, valamennyi résztvevő hasznára. Ahhoz, hogy minden résztvevő úgy érezze, hogy profitál a rendszerből, eh, ehhez persze az egyes lépéseket egyeztetni kell velük, és el kell kerülni az olyan helyzeteket, amelyek a adósságcsökkentés ellenében ható ösztönzőket tartalmaznak. 2016-ban megegyeztünk abban, hogy ezeket az intézkedéseket megfogalmazzuk, ezek nagy része el is indult, és azt remélem, hogy a közeljövőben a reprodukciós csomag gal ezeket kiteljesítjük, és az eredményeik is láthatóvá válnak. Ezt a bizottsággal közösen dolgozzuk ki. Önös tudja, önök is tudják, hogy ez egy óriási előrelépés. A csökkentés területén. Ami a mérőszámokat, indikátorokat és alakulásukat illeti, a már meghozott intézkedések is hatnak ezek pontosodására, hitelességére, megismételhetőségére, és van bőven már ilyen intézkedés. Ezek közül csak néhányat említettem, de a CRR, a CRD4 és a BRID mind-mind az egységes felügyeleti mechanizmust erősítik, és abba az irányba hatnak, hogy hitelesebbé válnak bankjaink és pénzintézeteink. Igaz, hogy egyes országok súlyosabban élték meg a válságot, mint mások, mert mindenkire hatott az, és egyes banki ágazatoknak még mindig komoly munkát jelent a múlt negatív örökségének felszámolása. Ez a mostani, ez egy erre irányuló intézkedés, hogy ezt segítse, és ez a végrehajtási csomag segíteni fog a pénzintézeteknek ebben. A felügyeleti mechanizmus keretén belül valamennyi bank jelenleg most túl teljesíti a számára előírt célokat. Ez nagyszerű, ezt jó látni, és ez a bizalomépítéshez is nagyon pozitívan járul hozzá és hát az Eurogroup elnökeként pont ugye ez a feladatom, hogy ezt a bizalmat megteremtsem, vissza hozzam. 25%-os csökkenés volt 2017-ben, ez az adat, tehát 18 hónap alatt jelentősen javultak a mutatók. Pedro Silva Perédának adok szó. Köszönöm szépen. Kedves Mário Centeno, köszöntöm Önt az SND frakció nevében, és szeretnék néhány gondolatot hozzátenni. Nagyon örülök annak európaiként és portugálként, hogy Ön az euró csoport vezetője, mert nem olyan régen még szankciókról beszéltünk itt az Európai Uniós intézményekről, eh, intézményekben Portugáliával kapcsolatban. Úgyhogy az, hogy ön most az euró csoport vezetője, az tulajdonképpen jelzés értékű is, és az ön pénzügyi szakértelmét is alátámasztja mindez. Azt is látom, hogy ez az euró jövője szempontjából is egy fontos jelzés, az, hogy önt kinevezték. Az ön feladata az lesz, hogy koordinálja azokat a gazdasági és monetáris folyamatokat, amelyek az uniós reformokkal függenek össze. Természetesen szeretném azt a célt megvalósítani önnel együtt, hogy megvalósuljon a konvergencia, az ehhez kapcsolódó célkitűzések, és természetesen ehhez kapcsolódóan a, az emberek véleményét is szeretnénk kifejezésre juttatni. Melyek azok az eszközök, amelyek ön szerint felhasználhatók a konvergencia elősegítése érdekében? Emellett pedig még azt is szeretném megtudni, hogy vajon mennyire kompatibilis mindez az uniós gazdasági reformok minimalista programjával. Ez csak a bankunióval kapcsolatos, amelynek nincsen semmiféle ö, költségvetési vonzata, tehát hogy az EU nem veszi át ezeket, és vajon a stabilitási mechanizmus mennyire ö, tudja megvalósítani a hozzá fűzött ö, ambíciókat, és milyen szinten kívánjuk megvalósítani ezt a bizonyos Európai Monetárius Uniót. Köszönöm szépen! Kedves Szilva Pereira úr, portugálul fogok válaszolni. Természetesen Számomra hatalmas lehetőség az, hogy az eurócsoport vezetőjéként szolgálhatok, nem csak most, és nem csak ebben a politikai ciklusban gondolom ezt fontosnak. Hiszen jelenleg nagyon erős ambíciók tapasztalhatók a politikai ciklus részéről, itt egész Európában, amelynek az a célja, hogy a reformokat lezárjuk, és ugyanakkor a gazdasági momentumot is meg tudjuk lovagolni. Szeretnénk a gazdasági és monetáris uniót kiteljesíteni, mint ahogyan ezt már a felszólalásom elején is kimondtam. Én úgy gondolom, hogy itt egy okokozati összefüggésről van szó, és szerintem most Európában jó lehetőségek mutatkoznak a jobb gazdasági kilátások terén arra, hogy ezt megvalósítsuk. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy ténylegesen megvalósuljon a költségvetések rendbetétele, és hogy gazdaságösztönző intézkedéseket lehessen végre bevezetni, amelyet majd a jólét formájában megtapasztalnak az állampolgárok is. Ezért lenne fontos az, hogy a konvergenciát minél komolyabban vegyük, és előmozdítsuk azt, és ezt természetesen az intézményeinken keresztül tudjuk megtenni, tehát ki, ki kell teljesíteni a vonatkozó intézményeinket és erre egyébként utaltam már a bevezetőmben is, mert azt gondolom, hogy itt valóban fel kell tudnunk használni mindazokat az eszközöket, amelyek a gazdaság és monetáris unió ö, rendbetételét célozzák. Ehhez meg kell vizsgálnunk a költségvetésre vonatkozó szabályokat is, hogy hatékonyabbá tegyük őket, át kell őket alakítanunk, és természetesen mindezt a költségvet, az Európai Unió költségvetésének kapacitásának tükrében kell megvizsgálnunk. Strukturális reformok és befektetések szükségesek. Én azt gondolom, hogy ha nem teljesek az intézményeink, akkor a, az eredmények sem lesznek teljesek, ezért fontos az, hogy a vonatkozó intézményeket ki tudjuk teljesíteni. Hogy egy ilyen bizalmi kontextusban lehessen haladni, és a céljaink, a kitűzött céljaink irányába haladni. Köszönöm szépen, Bent Luke következik. Good morning, Mr. Chairman. Good morning, Mr. Uh, Köszönöm szépen, Szenténó úr, és természetesen az ICR e nevében is szeretném Önt köszönteni. Az én kérdésem arra vonatkozik, hogy Görögország helyzetét hogyan kívánjuk kezelni, illetve hogy Görögország hogyan férhet majd hozzá a tőkepiacokhoz a harmadik program befejezése utáni időszakról beszélek ezzel kapcsolatban. Az ECB nem olyan régen egy jelentést tett közé, és ebben kérte az Európai Parlament is, hogy a görög kormányt is bevegyük a programba, azután, hogy a görög kormány kötvények megkapták a megfelelő besorolásukat. A Cakalutus úrral, a görög pénzügyminiszterrel is beszéltünk, illetve egy asszonyjal beszéltünk. Ő beszélt arról, hogy mennyire fontos a hitel szintek beállítása, de lehet, hogy nem ez a helyes mérték, egység, ezen, amelyen keresztül Görögország bizonyítani tudja, hogy megáll a saját lábán is, és nem szükségeltetik már egy külső segítség számára. Az SPP programon belül Fontos kimondani azt, hogy a görög kormány által kibocsátott kötvények hogyan teljesítenek. Ön hogyan értékeli ezt a helyzetet? Vajon úgy gondolja-e, hogy Görögországnak szüksége van, és ki kellene használnia az, IC, az ECB programokat, és a görög és ezen keresztül a görög kormánykötvények ismét megkaphatnák a megfelelő befektetési besorolásukat. Elképzelhető, hogy a görög kötvényeket nem mm, vennénk be ebbe a programba, vagy esetleg maga az eurócsoport is kérheti, felkérheti Görögországot arra, hogy ne vásároljon, illetve ne vegyen részt ebbe a programba. Köszönöm. Természetesen itt ugye a másodlagos piacokról van szó. Very good. So, um, thank you. Nagyszerű, köszönöm. Köszönöm a kérdést. És köszönöm, hogy felvetette ezt a nagyon fontos témát, amely a program utáni helyzetre vonatkozik, miután megvizsgáltuk. Úgy gondolom, hogy alá kell húznom, hogy például megnézhetjük a portugál tapasztalatot. És itt két fő aspektus különböztethetünk meg az ilyen típusú programok tekintetében, és Görögország már 8 éve folytat ilyen programokat, és meg kell értenünk, hogy milyen nehézségekkel járt ez. De a görög társadalomnak ismét kezébe kell vennie ezeket a folyamatokat. Tehát természetesen ennek vannak pénzügyi feltételei, tehát az AFM és a többi nemzetközi pénzügyi intézet nagyon figyelmesen figyeli a helyzetet, összehangolja a politikáját a görög szervekkel. De ebben a program utáni részben Görögország ismét visszajut teljes mértékben a piacra. És nyilván ez az első előfeltétele Görögországnak, hogy sikeres legyen. De ehhez hozzájön még egy belső feltétel is, hogy Görögország profitáljon a programokból, hogy következetes legyen a politikai ciklusokon át. Ez nagyon fontos. Portugáliában is ez történt, nagyon fontos volt az ország számára külső-belső tekintetében, hogy fenntartsa a beruházók bizalmát, ez, ez a legfontosabb. Természetesen itt a görög kormány dönt arról, hogy mikor lép ki a programból. De úgy gondolnám, hogy az összes lehetséges mechanizmust ki kell értékelni, fel kell használni ebben a folyamatban. De ez a két előfeltétel a leglényegesebb. Tehát az, hogy meglegyen a megfelelő adópolitika, Portugáliában is ugyanez volt a helyzet, és Görögország is ezt folytatja. Tehát nagyon fontos a bizalom visszaszerzése a piacon, és hogy a politikai ciklusokon keresztül maradjon meg a stabilitás. Nyilvánvalóan különféle alternatívák vannak, és mindenféle eszközt figyelembe kell venni. De és itt a PSPP-vel kapcsolatban még arra is rákérdeztem. Az összes eszközt alkalmaznunk kell, tehát igen, és a PSPP-vel is. Igazából ez nem monetáris finanszírozás, ez egy eszköz, az összes tagállam lehetőségére áll, és ennek igazából semmi köze az országra szabott programhoz. Ne, ne, nem, nem öntől kérdeztem meg, hanem Szentenú úrtól kérdeztem meg. De még, hozzárakott egy percet, és én rugalmasan kezelte. Néhány alapvető dolgot mondtam csak, hogy előmozdítsam az eszmecserét. Most pedig Tremóza úr. Köszönöm szépen, kedves Szenténó úr. A liberális frakció nevében szeretném önt köszönteni, és reményteljesek vagyunk, hogy jól fogunk tudni együttműködni. Három kérdésem lenne. Az első Portugáliára vonatkozik. Portugália jól kezelte a költségvetési hiányát, de ugyanakkor az elmúlt időszakban Franciaországban is megvolt már ez a jó gazdasági folyamat, és vajon ön új eurócsoport elnökeként hogyan fog ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Eddig a Bélin Rule Spanyolországban, Olaszországban és, és Portugáliában nagyon különböző módon alkalmazták ezeket a szabályokat a késői fizetési irányelvet is különbözőképpen alkalmazták a különböző tagállamokban. Az NPL-ek tekintetében is két hónappal ezelőtt Mário drági elmondta azt, hogy tulajdonképpen ez állt az NPL problémájának hátterében. Hogy ezt nem megfelelőképpen alkalmazták bizonyos tagállamokban. Hogyan kíván ön eljárni? És végül pedig Gindos úrt választották az ECB elnökévé. Mi úgy gondoljuk, hogy lén jobb ö, jelölt lett volna, de az eurócsoport miért egy saját tagot választott? Ez egy precedens kívánnak teremteni? Hogyan tudják azt biztosítani, hogy a jövőben ez ne ismétlődjön meg, hogy ne legyenek más euró ö, csoportbeli tagok, akik majd magas szintű posztokat kívánnak maguknak az EKB-nál. Köszönöm szépen, Tremóza úr! A stabilitási, a stabilitási szabályok egyértelműek, és már régóta nagy odaszántsággal érvényesítjük is őket valamennyi érintett országban. És az országok közötti különbségek az adópolitikában és adó ügyi mutatók tekintetében. Ezek most pozitívumok Európa továbbhaladása szempontjából, valamennyi ország konvergál afelé, amit mindig is úgy gondoltunk, hogy a szabálykövetés normális módja. Tehát Franciaország, Spanyolország is jó úton haladnak, és hamarosan lezárható lesz ez a folyamat. Ami a pénzügyi ágazat kérdését illeti, most már komoly és hiteles szabályok, rendeletek szabályozzák a helyzetet Európa szerte. Nem akarom itt felsorolni őket, de mindenképpen érezhető a hatásuk, nem egyszerre, volt ez érezhető, de most már mindegyik érezhető, és további ö, korrekciókat tervezünk ezen rendeletek, szabályok megfogalmazásában, hogy még hitelesebbek legyenek az MPL-ekre való tekintettel. Tehát ezt kiemelt kérdésként kezeljük a közeljövőben. Ne felejtsük el, hogy az euró fiatal valuta a banktörténelemben, és továbbra is összefogásra van szükség, aktív, proaktív fellépésre, hogy működését egyengessük és fenntarthatóvá tegyük. Tehát nagyon jó, hogy ez a screening most megtörtént. Degindó úr kinevezése a központi bankhoz ügyében ö, annyit tudok elmondani, hogy mindkét jelöltet ismertem, és gratuláltam nekik jelölésükhöz különböző élethelyzetekben mindkettőjükkel volt szakmai kapcsolatom, és elmondhatom, hogy mindkét jelölt szakmai önéletrajza nagyon meggyőző volt, ezt értékelték is az Eurogroup miniszterei, és a végső döntés, amelyet a miniszterek hoztak, az tisztán azért alakult úgy, ahogy mert a szakmai önélet rajzokból indultak ki, nyitott eljárást folytattak, és értékelték egyenként a jelöltek témába vágó kompetenciáit. Miguel Bievekásznak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tegnap is meghallgattam a beszédét, de hát őszintén szóval nem győzött meg nagyon, mert a trojka évei során gyűjtött tapasztalataink inkább továbbra is arról győznek meg, hogy a stabilitási csomag intézkedései igazságtalanok, és ráadásul a ennél sokkal komolyabb makroekonomiai stabilitási politikáknak útjában állnak. Tehát ezek ilyen ösztönzők, de nem eléggé átfogóak, nem eléggé hatékonyak. Azt vártuk volna öntől, elnök úr, és azt várnánk most is még, hogy az egész eurót kritikusan szemléli, és nem csak a az anticiklikus intézkedésekre korlátozódik az ön tevékenysége. Egyes európai tagállamokban ez a hozzáállás okozta korábban is a legtöbb szenvedést. Aztán állítólag a következő költségvetés majd az európai szemeszter alapján jön létre, és a strukturális reformokat fogja ösztönözni. Vagyis ezt az anticiklikus politikát most már beépítik a költségvetésbe is, és egyre több autonómiát vannak el a tagállamoktól. Nem gondolja-e, hogy ezáltal a kormányok minden lehetőségét elveszik a az anticiklikus politiká hatékonyságához. Nem elég globális ez a megoldás. Önök, ön globális megoldásról beszél, de szerintem szó sincs erről. Köszönöm szépen. Igen. a történteket gondosan kell elemeznünk, de hát ez zajlik is. Folyamatosan nézzük, hogy a szabályok hogyan hatnak. A gazdasági és monetáris unióban egyébként ez mindig is így volt, hogy a szabályok működését folyamatosan követjük. Ugyanakkor szabályokra szükség van. A fellépések, az egyes pénzintézetek, a tagállamok működését keretek közé kell szorítani, mert egyébként kiszámíthatatlanná válik az egész. Persze ezzel együtt a szabályok alkalmazásában lehet rugalmasságra is sort keríteni, és ebben lehet, hogy nem értünk egyet, hogy ezt a rugalmasságot mennyire alkalmaztuk, de szerintem, és ön is láthatja ezt, hogy a, pont a portugál példa mutatja azt, hogy igenis lehet alternatívákat megjelölni, ezt szokták úgy hívni, hogy policy mix, tehát intézkedések egy csokrát ö, kitalálni specifikus problémák megoldására. És hogy ez működhet. Európában még mindig nincsenek meg a válságkezelés, nincs meg a válságkezelés teljes eszköztára. De amióta a válság megtörtént, sok ilyen eszközt teremtettünk, az európai stabilitási mechanizmust, és ezt most épp megerősíteni kell, nem leépíteni. Tegnap is erről beszéltem, hogy ebben a helyzetben nem tehetünk mást, mint sem, mint hogy a válságból tanulva felkészülünk, növeljük a rezili- rezilienciát. Azt a logikát próbáljuk követni, hogy szívósan, lassan, de eltökélten stabilizáljuk a költségvetéseket, az egyes szereplők pénzügyi helyzetét, hogy be tudják tölteni szerepüket. Ehhez persze türelemre van szükség. Mert az értékek megvalósítása nem egyik napról a másikra történik. Ugye a, az adósságválságot is sok év alatt tudtuk csak végül is orvosolni. A strukturális reforma ösztönzése pedig szerintem jó elképzelés. A jelenleg erről folyó vita új mechanizmusokat vázol föl, vizionál, és stabilizálná a gazdasági ciklus egészében azokat a pénzügyi eszközöket, amelyek szükségesek a azokhoz a beruházásokhoz, amelyeknek a hatására szükségünk van. Sven Giegoldnak adok szót. Also in the name of the Greens here in the... A zöldek nevében, és szeretném megemlíteni hogy az országa és az országa politikája bemutatta, hogy igazából a déleurópai országok nem tudnak olyan országok mellett egészségesen meglenni, mint Németország, Hollandia. Tehát a dél a különbség itt ismét ki domborodott, és szerintem nagyon sok rossz dolog történt. De természetesen nagyon fontos, az, hogy mi van akkor, hogyha van még egy globális makrogazdasági válság, és éppen ezért szeretnénk felkérni, hogy legyen az eurócsoportban ambiciózus, hogy reformokat szorgalmazzon, amelyek ezt a rendszert sebezhetetlenné teszik. Ez az első eszmecserénk, és szerintem szólnunk kellene az intézményi kapcsolatunkról is. Szeretnék rákérdezni, hogy jobban rendelkezésünkre áll-e majd, mint az elődje itt a parlamentben. Hiszen szerintem nagyon fontos az, hogy közvetlenül eszmét cseréljen az Európai Parlament közvetlenül megválasztott képviselőiből. A másik téma, az ombudsman felszólította a tanácsot, hogy a tagállamok álláspontját tegye átláthatóbbá a tanácsban. Tehát mit tesz majd, hogy az eurócsoportban nagyobb átláthatóság legyen? Vagy legalábbis kiderüljön, hogy mely tagállamok milyen döntéseket hoztak. Hiszen az átláthatóság nagyon fontos, amikor hatalmon vagyunk. És az eurócsoport az egyik leghatalmasabb csoport Európában. És hogyha megnézzük, például az Európai Központi Bankot, hogy nagyon kevés nő van. Tesz valamit annak érdekében, hogy amikor az LKB-ban új posztokat töltenek, van nők is több helyhez jussanak? Köszönöm. Köszönöm. Gígold úr. Nagyon fontos, hogy ambiciózusak legyünk. És jó, hogy emlékeztetett erre fel kell készülnünk, Tehát fel kell készülnünk, hogy a kihívásoknak megfeleljünk. Ahogy már tegnap említettem, az Európát érő kihívások kívülről és belülről is jelentkeznek. És a legnagyobb kihívás, a legnagyobb belső kihívás az, hogy ne legyünk elégedettek azzal, amit teszünk, hanem hogy állandóan maradjunk ambiciózusak. Ahogy említette, nagyon lényeges, hogy legyenek alternatíváink. Nagyon fontos a demokratikus társadalomban, nagyon fontos, hogy alternatívákat tudjunk felkínálni a polgárainknak, és az alternatívák ténylegesen léteznek. itt vannak előttünk. Ezeket meg kell vitatnunk, nyitottnak kell lennünk, és az intézményeinknek és igazából az alternatívákat meg kell vizsgálni, és alkalmazni kell őket. Ezen kívül rákérdezett még a hozzáférhetőségemre, tehát hogy mennyire leszek elérhető a parlament számára. Ahogy elkezdtem a bevezető felszólásomat, kihangsúlyoztam, hogy teljesen nyitott vagyok, szeretnék önökkel együttműködni, és amikor csak szükséges, akkor eszmét cserélünk. És az eurócsoport helyzete most jobb, és ezen kívül néhány belső szabály is létezik, hogy előmozdítsuk az átláthatóságot, és nagyon fontos az átláthatóság, én is szeretném kihangsúlyozni és természetesen nagyon fontos az érzékeny információkat azon a szinten tartani, ahol vannak, de nagyon lényeges az átláthatóság. Köszönöm. Igen, és itt a nők helyzete? Igen, hát ez a gender dolog. Tehát nagyon fontos, minnyájunk számára ez a kérdés, és ezt javítani kell. Az asztalunkon vannak az elképzelések, és minden tagállamnak megvan az a lehetősége, hogy a saját tagjait delegálja. Tehát igazából ez a tagállami felelősség természetesen mi az alapján döntünk, hogy milyen érdemei vannak a jelölteknek, de de természetesen figyelembe kell vennünk az arányokat. Tehát portugál pénzügyminiszterként is figyeltem arra, hogy a nemek közötti egyensúly meglegyen a saját munkaterületemen is. Köszönöm. Márkó Valli. Köszönöm szépen, és köszönöm, önt köszöntöm itt a frakcióm nevében is. Három kérdésem lenne önhöz. Az első arra vonatkozik, hogy az jövőt hogyan képzeljük el a gazdasági és monetáris unió tekintetében, és mit gondol ön egy olyan eszközről, amely a sokkokat kezelhetné helyesebb módon, szerintem legalábbis a jelenlegi javaslathoz képest, amely ugye 7, alatt, 20, eh, 7 év alatt 25 milliárdot eh, szán az eurót érő sok helyzetek kiigazítására. Nem lenne jobb inkább az, hogyha az adóbevételekből eh, adnánk erre pénzt, mert ezen keresztül szerintem jobban lehet kezelni a sok helyzeteket. A következő években, hogyha újabb és újabb gazdasági sokkoknak tesszük ki a gazdaságainkat, nem biztos, hogy elég lesz a jelenlegi javasolt összeg. A European Safe Bond tekintetében mit gondol? Hiszen ez valójában egy senior és egy junior bondok vagy kötvényekre osztott módon kezeli a helyzetet. És ugye sokszor itt a probléma a periféria és a központ közötti különbség, a periférián lévő bankoknál a szuverén kockázatok sokkal magasabbak, és tudjuk, hogy ennek aztán milyen következményei vannak a gazdaságokra. Tehát nem lenne jobb az eurobondokat úgy kezelni, hogy ne legyen egy túl bonyolult eszköz, és aztán más problémákhoz vezessen ezzel. És végül pedig a bankok az NCL tekintetében szerintem jól haladunk, és a harmadik szintű asszetek, illetve a derivált pénzügyi eszközök tekintetében mit kívánnak tenni, hiszen a következő válság időszakában lehet, hogy pont ez okoz majd problémát a bankjainknak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Válli úr. Nem fogok olaszul válaszolni. A kollégákat szeretném megkímélni ettől. De azért köszönöm szépen a kérdéseket. Nagyon fontos gondolatokat mondott ön, Ami a költségvetési kérdést illeti, számunkra nagyon fontos, hogy előkészítsük az eurozónát, és ellássuk a lehető legtöbb eszközzel, nem csak a válságmenedzsment szempontjából, hanem a konvergencia kritériumok megvalósítása, illetve általában az eurózóna belső köreinek megerősítése érdekében. Nagyon sokat dolgoztunk már ezen, sokat tettünk a kockázatok csökkentése érdekében, és úgy gondolom, hogy mindenképpen ez is a munkánk részét képezi a jövő vagy közeljövő időszakára nézve, hogy olyan költségvetési eszközökkel ruházzuk fel a térséget, amely ezen problémákkal, ezen problémákat jól tudja kezelni. Természetesen az is fontos, hogy hogyan lehet finanszírozni ezeket a büdzséből, és hogy hogyan lehet állandó pénzügyi kereteket, költségvetést teremteni ennek a problémának a megoldása érdekében. Ez a jövő szempontjából mindenképpen fontos. Ami a az eurobondok vagy eurókötvények kérdését illeti. Nos, ez a piacok nagyon érzékenyek erre a témára, és mindenki tudja, hogy mennyire problémás területről van szó. Ráadásul néha nem is lehet igazán látni a kimenetelét ezeknek a kérdéseknek. Persze nehéz beárazni úgymond a különböző kockázatokat, tehát oda kell erre figyelni, és amennyiben megoldást találunk, azt inkluzív módon kell alkalmaznunk, és nem a szegregáció irányába az eurozónán belül pontosan ez a lényege a bankuniós megközelítésünknek is, hiszen most megpróbáljuk az NPL-ek 2016-os útmutatásait alkalmazni. Egy olyan csomagról van szó, amelyet éppen most készít elő az Európai Bizottság, és amelynek az a célja, hogy ezt a problémát megoldja. Rendkívül fontos mindez, az inkluzív és integrált pénzügyi szektor megvalósítása szempontjából is, hiszen nem szeretnénk fragmentált pénzügyi rendszert Európában. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. In case, if I correctly remember in the commission communication. Ha jól tudom, a bizottsági nyilatkozatban van mind a kettőre utalás Bernard Monó következik. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, kedves Eurocsoport elnök úr! Tegnap a parlament közi ülésünken nagyobb demokratikus ellenőrzésért tört láncsát. remélem, hogy ez nem csak a teória szintén mozog, mert valóban már jó sok évtizede ez a fajta gazdaság irányítás teljesen eltávolodott a demokratikus ellenőrzéstől. Vagyis mi lesz például a rossz hitelek helyzete, aztán ott van a kis vállalkozásoknak nyújtott gazdasági hitelek, bankhitelek kérdése, hiszen ne felejtsük el azt, hogy nagyon sokszor a helyi öm, szintű kisvállalkozások húzzák a rövidebbet. Nagyon sok politikus és európai parlamenti képviselő is felhördült már, és az Európai Parlament jogi szolgálata kimondta, hogy demokratikus ellenőrzésre van szükség, de azért ettől még az LKB csak úgy tesz, ahogy kíván, és teljes mértékben ignorálja a parlamentet. Mit gondol ön erről? Második téma. Lettországra vonatkozik. Ne felejtsük el azt, hogy tulajdonképpen nem lehet rákényszeríteni egy központi banki vezetőt arra, hogy lemondjon Mm, többen azt mondják, hogy ez egy belső ügy lett országban, de hát azért ne felejtsük el azt, hogy központi bankelnökként ez a személy az Európai Központi Bankban is részt vehetne. Ő szerint nem kockázatos az, hogy itt semmiféle ellenőrzés nem vonatkozik ezekre az emberekre? Aztán ne felejtsük el azt sem, hogy egy újabb technokrata intézmény van születőben, amelynek semmi féle elszámoltatottsági kötelezettsége nincs az emberek felé. Mit gondol mindenről ön? Thank you. Köszönöm szépen, Van úr, a kérdéseket. Ezek fontos kérdéseket feszegetnek ugye az intézményi struktúra kérdését, és nagyon körültekintőeknek kell lennünk minden lépésünk során, és körbe kell néznünk minden irányba. A központi bank függetlensége ügyében sikerült egy olyan intézményi struktúrát kialakítanunk, amely legalábbis a monetáris politika tekintetében a központi bankot a kellő függetlenséggel ruházza föl, és ami összeegyeztethető azzal, amit mi elképzeltünk a bizalomról, az ebbe az intézménybe vetendő bizalomról. De ezt a függetlenséget fenn is kell tartani a hitelesség érdekében. Ez persze nem jelenti azt, hogy a központi bankot nem lehet felelősségre vonni döntéseiért, az elszámoltathatóságát neki is növelnie kell, és folyamatosan függetlenül kell meghozni a, a döntéseit, aktívan kell figyelnie arra, hogy ez megmaradjon. Ami a költségvetést, az IMF-et illeti, jelenleg arról szólnak a tárgyalások, hogy illetve hát a tárgyalások nem fogják megváltoztatni a felügyeleti rendszert, amiben korábban megállapodtunk. Tehát a növekedési stabilitási paktum valamennyi pontját szigorúan betartjuk, a költségvetési felület során is, és az ISM IMF intézkedéseivel ez nem fog gabolyodni, Már csak 5 percünk van, ezért ha megengedik, akkor most Lezárom az első kört, hogy mindenki megkaphassa majd a második körben a szót, ezt a kört néhány percen, négy percen belül le kell zárnunk. Enszandernek adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm az Eurogrup elnökét. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Amit itt folytatunk eszmecsere, az nagyon izgalmas továbbra is. A makroökonomia indikátorok kérdése most újra felvetődik, és ez jól is van így. Csökken az adósságállomány, a munkanélküliség is szépen csökken, a strukturális reformoknak köszönhetően és a közpénzek jó befektetésének köszönhetően. Ö, tehát jók az irányok, a trendek, de még ö, az intézkedéseket továbbra is fenn kell tartani fenntartható módon. Hazámban ugyanezzel küzdködünk, mint azzal, hogy az adósságállomány törlesztése hazámban is óriási tétel a költségvetésben. Ugyanakkor nagyon alacsonyak vastak a kamatok, és ez egy sajátos problémát okoz. Tudjuk most már, mik a problémák kívülről. Itt lenne az ideje annak, hogy a, az államadóság csökkentése érdekében is valamilyen nyomást gyakoroljon az eurócsoport a tagállamokra. Túl tehát állandóan elmondjuk, hogy a tagállamok felelősek a költségvetéseikért, szolidaritásra van szükség. Egyet is értek ezzel, de a tagállamoknak is meg kéne tenni a magukét. Köszönöm szépen, Szander asszony. Fontos, hogy lássuk és értsük, hogy az adósság állomány törlesztésének a kérdése milyen súlya esik latba az összes többi mellett. Tény, hogy a gazdasági mutatók mostanában jók. Hét millió új munkahely született Európában a válság óta. Ami az adósságot illeti, értenünk kell azonban, hogy, hogy az asszimetriák ellenére a legfontosabb, hogy minden egyes ország csökkentse a GDP arányos adósságát. A pénzügyi válságnak persze sok még a jövőben is ható hatása van, és az egyes országokat gúzsba köt, de tudjuk, hogy amikor elkezd csökkenni az adósságállomány, GDP arányos adósságállomány, akkor kell megragadni a lehetőséget a növekedés beindítására. És oda kell figyelni, hogy minden ország odafigyeljen, tehát ne csak csökkentse az adósságállomás, hanem egy időben a növekedésért is tegyen. lépéseket. Szerencsére ez legtöbb ország így is csinálja. Mi csak támogatjuk ezt a folyamatot. Köszönöm szépen. Poltánknak adok szót. Köszönöm, hogy eljött. Gratulálok kinevezéséhez. Általános kérdéseim lenne, lennének. Mit tanult elődjétől? Ő egybetartotta az eurocsoportot, de úgy tűnik, hogy az észak és dél közötti bizalomválság kérdését nem sikerült megoldania, és ön is most a bizalomról beszélt szinte végig. már pedig a bankunió, a fiskális kapacitások és számos egyéb kérdés is mind-mind bizalom alapú. Mit kíván tenni, hogy ezt a bizalmi szakadékot áthidalja? Első kérdésem ez volt. A második kérdésem a demokratikus átláthatósággal kapcsolatos. Ugye nem sokára a központi bank elnökségébe és új embert neveznek ki. Erről az Eurogrup is véleményt alkot, és a parlament is. Ön szerint mennyire demokratikus ez az eljárás? Köszönöm, Tangur. Köszönöm a köszönté, a bókokat is. Hát nagy kihívás ez a munka, amit magamra vállaltam. Én konszenzus alapon szeretnék működni, amennyire csak lehetséges az Eurogrupon belül. Az Európai Parlament a legfontosabb politikai intézmény Európában, és néha, őszintén meg kell, hogy mondjam, az a benyomásom, hogy a politikusok azok, akik az észak és dél közötti konfliktusokat felfújják, azok valós méretén túlmutatóan. Én az együttműködés híve vagyok, a bizalomépítés híve. Ön is mondja, és én is mondtam, hogy ez a legfontosabb feladatom, a bizalomépítés, Európa politikai projekt volt és marad, amely bizalomra épül. Tehát egyetértek önnel, hogy most főleg bizalomépítésre van szükség, ugyanakkor megvan most már a lehetősége annak is, hogy a közös döntéseink hatásait jobban mérjük, mert a csúnya válság után és óta létrehoztunk olyan eszközöket, intézményi struktúrát, amelyek erre képessé tesznek minket. És a bankunió tekintetében is ugyanezt az utat kívánom járni, kényes politikai kérdésekről van szó, amelyeket én látok sokféle szemszögből, éppen ezért vagyok azon, hogy a, az egyesség kötésekhez szükséges bizalmi légkört megteremtsem. Valamennyiünk érdeke az, hogy növeljük az eurozóna rezilienciáját, ellenálló képességét. Ami az átláthatóságot illeti, már beszéltem ugyanerről korábban, a központi bank alelnökének eheti kinevezése a rendelet szerint zajlik. A rendelet azt írja elő, hogy formálisan meghallgassa az Európai Parlament a jelöltet még ebben a hónapban. Önöknek volt lehetősége a jelöltekkel felvenni a kapcsolatot, tehát tartjuk a szabályokat, és ahogy ez eddig is mindig működött, most is működnie kell. Ez egy alapos átvilágítás, és alá is vetik magukat a jelöltek ennek. Ott már Kálasznak adok szót. Gratulálok a kinevezéséhez, elnök úr. A néppárt árnyék előadójaként a kockázat csökkentési csomagon dolgozom, és itt egy viszonylag világos küszöb van, és nagyon fontos az, hogy a kockázatok előre jelzésénél milyen szempontokat vegyünk figyelembe. Mi a véleménye, mi az álláspontja az első haladási jelentés után, és a bizottságnak mi a véleménye, és igazából az ESM jövőjét tekintve mi a véleménye. Tehát igazából az európai monetáris alapnak tekinthető? Köszönöm szépen, Karasz úr, és köszönöm a kérdéseket. A 2016-os úti terv foglalkozik azokkal a témákkal, amelyek a kockázatot csökkenthetik, és vannak már olyan csomagok, amelyeket a bizottság be is mutatott, és amelyek most vitatárgyát képzik. És véleményem szerint teljesítik a kockázat csökkentés előfeltételeit, tehát elkezdődhetnek a politikai eszmecserék a különféle kockázatmegosztási és kockázat előrejelzési eszközökről. De nagyon fontos az, hogy állandó kiértékelés legyen a haladásról, hogy állandóan figyeljük a mutatókat, hogy hogyan sikerül csökkenteni a kockázatot. Tehát a nem teljesítő hitelek kockázata egy olyan téma, amit ön is említett, a bankok alul tőkésítettsége, tehát a válság óta a bankokat nagyrészt sikerült feltőkésíteni, és az adóságok állami és magán jellegűek voltak, és az eladósodás nagyon nagy mértékeket öltött a válság alatt és után. Tehát a lényeg az az, hogy vissza kell szerezni a bizalmat. Az ESM tekintetében arról beszélünk, hogy ez a stabilizációs mechanizmus fennmaradjon, hogy egy válságkezelő eszköz legyen, és a célja az ESM-nek az, hogy ellenállóbbá tegye az európai gazdaságot. A téma, amelyet felvetett, ismét a bizalomképzés. Tehát legfontosabb az, hogy bizalom legyen. És az eurócsoport tagjai elégedettek ezekkel az intézményekkel és természetesen teljes mértékben elszámoltathatóak. Tehát ez nem az elszámoltathatóság hiánya, tehát különféle opciók vannak, és én azt javasolnám, hogy először a szubstanciáról, a lényegről beszéljünk. És a tagállamoknak természetesen támogatják a bizottságot ebben az eszközben. Kostas Mavridis. Köszönöm, elnök úr. Szentenú úr szerintem vegye fel a fejhallgatóját, vagy ha tud görögül, akkor nem. Ma a modern nyelvek napja van. Mindenek előtt gratulálni szeretnék önnek és két felszólalásából három elemet vontam le, tehát nagyon fontos a demokratikus eltám, elszámoltathatóság, az inkluzív, a befogadó jellegű gazdaság. Ezen kívül a bankunióról is szólt. Most két kérdésem van. És ezeket a kérdéseket már feltették általánosabb módon az előttem szólók. 2013. januárjában, amikor a költségvetési paktum megszületett, és ez a mai napig tart, a gazdaságok, a reálgazdaságok konvergenciája igazából nem mutatott túl jó képet. Az első kérdésem pedig a következő pillanatnyilag elég sok figyelmet fordítanak a tagállamok költségvetési deficitjére, és igazából nem figyelnek arra, hogy túllépik a költségvetésüket. Tehát a, igazából a tagállamok deficitjei különbözőek. És a nem teljesítő hitelekre kérdeznék rá, ez a másik kérdésem, és én szeretnék konkrétabb lenni. Tehát tudjuk, hogy a nem teljesítő hitelek minnyájunkat érintik, az egész eurozónát, az intézményeket és az eurozóna intézményeit. És szeretném tudni, mert ez egy olyan helyzet, amely számos tagállamot, számos bankrendszert érint az eurozónában, de most sok sikert kívánok önnek. És támogatni fogjuk, amennyire ez a lehetőségünkben áll. Elnézést köszönöm, Mavridis úr. Köszönöm a megjegyzéseit és ahogy kiértékeli a kihívásokat, osztunk, osztjuk az agályait, az a konvergencia, amit megfigyeltünk, nominális és reál tekintetben, és azt mutatja, hogy egy nagyon kemény válság volt, és ezt a kontextusában kell megvizsgálni a válság sokkal nehezebbé teszi a konvergencia folyamatok megítélését. És ez sokkal inkább így van, ahogy már említettem, a intézményi háttér sem megfelelő, tehát nem mozdítja elő megfelelően a konvergenciát. A gazdaság és monetáris unióban. Tehát itt nagyon lassú folyamatokról van szó. Már említettem, hogy az intézményeket képessé kell tenni arra, hogy előmozdítsák a konvergenciát. Itt egy szimmetrikus eljárásról van szó, tehát figyelnünk kell a deficitet és a szuficitet is. Tehát, hogyha például megnézzük a külső egyensúlytalanságot, akkor nagyon lényeges, hogy az összesített többlet, amivel jelentkezik, tehát ez azt jelenti, hogy a költségvetésben többlet van, és ebből az összes tagállamoknak profitál, profitálnia kell. Sajnos lejár az időm mindjárt. A nem teljesítő hitelek tekintetében nagyon fontos tudni, hogy ezek a reálgazdaságban vannak jelen, tehát nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor ezekkel a nem teljesítő hitelekkel foglalkozunk, hogy a gazdasági értékeket fenntartsuk. Ez azt jelenti, hogy a fizetésképtelenségi keretet tovább kell fejleszteni, hogy ellenállóbbak legyünk, és nagyon óvatosnak kell lennünk azzal, amit teszünk. És nagyon oda kell figyelni, hogy milyen gazdasági érték rejlik a nem teljesítő hitelek mögött. Tehát a rossz bankok, ez egy igen széles, alapos vita, és az jelen európai jogszabály keretén belül kell ezekkel foglalkozni. Az ebrd belül is zajlik egy nagyon élénk vita. És erre biztos, hogy visszatérünk később. Köszönöm. Fernández kolléga. Köszönöm szépen. Ami az Európai Bizottság javaslatait illeti, illetve egy előre kitekintését illeti, Portugália kevésbé gyorsan fog növekedni, mint más Európai Uniós országok. A Portugálióhoz hasonló országok, Görögország, Ciprus vagy Írország mind gyorsabban növekednek majd, mint Portugália. Tehát mit tehet majd az euró csoport vezetője, és Mit javasolhat a portugál miniszterelnöknek, illetve pénzügyminiszternek a helyzet megfordítása érdekében? Köszönöm szépen. Fernández úr. Az eurócsoport elnökeként én azt javasolnám, hogy minden kormány az eurozónán belül őrizze meg azt a fajta munkáját, amelyet az elmúlt időszakban végzett, a gazdasági stabilitás, a, köz, tehát a költségvetési fegyelem megőrzése érdekében az egész pénzügyi rendszeren belül, és az eurozóna gazdasági versenyképességének növelése érdekében végzett munkáját folytassa. Most tulajdonképpen már egy hosszú időszakot tudhatunk magunk mögött, amelyben az eurozóna összes országában növekedés tapasztalható, Portugáliában is, amely egyébként most ebben a folyamatban először végre növekedésnek indult, és majd meglátjuk, hogy pontosan mi történik 2018-ban. Minden esetre az egyértelmű, hogy mind az eurozóna elnökeként, mind portugál pénzügyminiszterként nagyon örülnék annak, hogyha az összes eurozónás állam olyan növekedésben, olyan mértékben növekedne, ahogyan korábban, és most Portugália is. Portug, igen, de Portugália kevesebb, tehát nem olyan nagy mértékben növekszik, mint az átlag. Átlagon alul teljesít majd. Mit kíván tenni annak érdekében, hogy megfeleljen ennek. Köszönöm, Fernández képviselő, jó napot kívánok! Először is szeretnék az ön megválasztásához gratulálni, és Portugália helyzetéhez is, mert itt nem csak arról van szó, hogy javult a helyzet, hanem igaziból minden progresszív erőnek nagyon jó példával szolgált Portugália. Az ambíciók és a türelmesség összehangolásáról van szó. Én azt gondolom, hogy néha ez nehéz egyensúly, és nehezen tudjuk megvalósítani. Olyan, mintha egyesek már itt elvesztették volna a türelmüket. Itt az Edisre gondolok egyébként, ezzel kapcsolatban veszítettük el a türelmünket, hiszen már több mint két éve a parlamentben és a tanácsban is folynak a tárgyalások. Balc úr már utalt arra, hogy mennyire fontos lenne a kockázatcsökkentési csomagban való előrelépés. Én nem akarom ezt kétségbe vonni, de azért az is igaz, hogy haladnak a dolgok, de mégis az EDIS nagyon lassan halad. Nem tudom, hogy ez az ECOFIN-ban vagy a tanácsban akad el, erről én nem tudok nyilatkozni, de ön talán nyomást gyakorolhatna eurócsoport elnökeként, hogy találjunk valamiféle új lehetőséget, mozgásteret a megállapodásra. Én ezt szeretném kérni öntől, tehát ambíció és türelem együtt vezéreljen bennünket, és az fontos lenne, hogy esetleg ön is lendületet adjon ennek a folyamatnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fernández úr. Igaz, hogy türelemre van szükség, az egész rendszerben bíznunk kell, és én valóban azt kérem, hogy egy kicsit még tartsanak ki valameddig még tartsanak ki, mind a türelemmel, mind a türelmetlenséggel, mert persze a türelmetlenségnek is megvan a pozitív oldala, hiszen ezen keresztül talán gyorsabban lehet végre megoldásra jutni. Az is igaz, hogy ha ezt úgy értelmezzük, mint politikai és gazdasági szempontból is helyes időszak, hogy ezzel az egész folyamattal végre előrébb tudjunk lépni, akkor arra van szükségünk, hogy ténylegesen történjen is valami, és én azt gondolom, hogy itt az ideje annak, hogy lépések történjenek ebben a tekintetben is, és én fel fogom használni a saját nyomásgyakorló képességemet arra, hogy folytatódjon ez a tárgyalássorozat. Nagyon fontos a stabilitás szempontjából, a pénzügyi stabilitás szempontjából Európában, hogy júniusban végre a csúcson ebben a tekintetben is konkrét eredményeket tudjunk majd felmutatni. Köszönöm szépen, két catch kérdés van, de kérem, hogy mindenki egy percben kérdezem. Papadimulis úr az első. Kedves Szenténó úr, nagyon örülök annak, hogy ön lett az Euró csoport elnöke, és nagyon nagy örömmel tapasztaltuk azt is, hogy milyen fejlemények, milyen pozitív fejlemények tapasztalhatók Görögország gazdasági helyzetével kapcsolatban. Tehát ezt még egyszer hangsúlyozom, nagyon elégedettek vagyunk, nagyon örülünk. Most persze nálunk van a labda. Ön kijelölt egy nagyon ambiciózus ütemtervet Görögország számára, és Görögország a program végrehajtása utáni időszakra, tehát a reformok utáni időszakra, április vége utánra ö, halasztotta mindezt. Nem tudom, hogy júniusig mi történhet, pontosan hogyan néz ki az a, az ütemterv, amelyet a görög pénzügyminiszter beterjesztett tegnap az Eurócsoport hétfői ülése után. Mit gondol ön erről az egészről, és mit jelent az, hogy nálunk van a labda, vagy a mi térfelünkön van a labda? I want to remain and... Szeretnék továbbra is pozitív maradni a görög fejleményekkel kapcsolatban. Nagyon elkötelezettek vagyunk, nagyon produktív munkát tudhatunk magunk mögött, ahogyan erre egyébként utaltam már a bevezetőmben is. Természetesen az, hogy nálunk van a labda, ez azt is jelenti, hogy vannak olyan országok, amelyek már lépéskényszerben vannak, és valóban azt hiszem, hogy mindenki megértette a jelzéseket az eurócsoporton belüli kollégákban, az eurócsoporton belül a kollégák nagyon pozitívan látják ezt a helyzetet, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy tényleg sikerül majd befejeznünk ezt a feladatot. Köszönöm szépen. Nina Gill következik. Egy perc. Köszönöm szépen. Én is csak gratulálni szeretnék elnök úrnak kinevezéséhez. És egy rövid felvetésem lenne. Az európai gazdaság most nő. Süt a nap. De az európai szociális különbségek is nőnek. A, a gazdagság 40%-a van a lakosság 1%-ának a kezében a választások előtt különösen fontos lenne, hogy Európa lakossága lássa, és az a 120 millió ember, aki szegény, és az a 28 millió gyerek, aki a szegénységi küszöb alap, alatt él, hogy lássák, hogy az európai szemeszter és a bizottság törekszik a különbségek csökkentésére. Ön az Eurogroup elnökeként odahathat erre, érdekelne, hogy Kíván-e, és ha igen, hogyan ebbe az irányba hatni? Köszönöm szépen. Ez egy nagyon széles téma, és nagyon röviden fogalmazta meg. Fontos számomra, hogy az inkluzív növekedést szem előtt tartsam. Nekünk is Portugáliában óriási munkanélküliségi látával kellett sokáig számolnunk, ez nagyon negatívan hatott nagyon sok társadalmi folyamatra. Tudom, hogy mennyire fontos a munkahelyteremtés, a foglalkoztatás az emberek jóléte szempontjából, és különösen oda kell figyelnünk a fiatalokra és arra, hogy a polgároknak legyen egyfajta perspektívája. Európában az országok között is vannak különbségek, erre szolgálnak a konvergencia intézkedések, tehát vannak erre ö, intézkedéseink az Eurogrupon belül is, és az is tény, hogy hogy az országokon belül is vannak különbségek, ezt próbáljuk az inkluzív növekedés elvével ellensúlyozni. Köszönjük szépen! Köszönöm Szenteno elnök úrnak, hogy eljött, kiváló élénk eszmecserét folytattunk egymással. Várjuk a további együttműködést, és reméljük, hogy lesz újra lehetőségünk majd találkozni, ahol értékelhetjük majd a következő időszakban történt dolgok hatásait, és majd hát konkrét tumokat is látunk várhatóan azzal kapcsolatban, amit ön most általában véve ígért, mint prioritásokat, és a gazdasági kormányzás erősödése, integrációja tekintetében. So dear colleagues, let me, uh, let me continue. Kedves kollégák, folytassuk. Kicsit uh, megcsúsztunk időben, úgyhogy a haladás érdekében most egy kicsit új lendületet kívánok adni az ülésnek. A gazdaságpolitikák koordinációjáról fogunk beszélni, az európai növekedésről. Bayer úr az SSD frakcióból a téma előadója, 5 percben megadom neki a szót. Köszönöm szépen, és gratulálok önnek is új elnöki posztjához. Köszönöm szépen aki, azoknak, akik velem együtt áttárgyalták ezt a szöveget, hogy együttműködőek voltak, Miguel és sokan mások nagyon nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy ezt a nehéz, komoly dossziét össze tudjam állítani. Még a politikai frakciókat is megosztotta néha a dolog, de a kompromisszumok jók, és szerintem a plenáris majd el tudja őket fogadni. Az európai szemeszterre szóló jelentés előrelépés a költségvetési politika szempontjából. Új intézkedések vannak benne, növekedési ö, ö, és szociális intézkedések, munkahelyek minőségét javító intézkedések, de mondom főleg növekedés, és azt reméljük, hogy a szociogazdasági klíma pozitív vitásához hozzájárulnak majd ezek a javaslatok. Az energia ügyben is tettünk javaslatokat, reméljük, hogy a munkahelyteremtő intézkedések meg is születnek majd. Nagy átalakulásban vannak egyes ágazatok, ezekre is reagálunk a szövegben. Öt pontban foglalnám össze a lényeget. Először is a közbeszerzések ügyében növekedés kell elérni, túl kevés a közberuházás, sok a korlát a nagy beruházások útjában, ezeket el kell hárítani, a partnerségeket hatékonyabban kell kiépíteni, a szabályokat jobban be kéne tartani, és elérni azt, hogy az infrastruktúrális projektek elindulhassanak. Mert nélkülük nincs munkahelyteremtés. A közpénzeket pedig tudatosan és teljesen kell elkölteni. Az eurozónának és a tagállamoknak szorosan együtt kell működni ezekben a projektekben. Felvetjük a kérdést a szövegben, hogy a központi bank támogatásával hogyan lehetne javítani a polgárok vásárló erejét és hogyan lehetne az állami költségvetéseket egy kicsit tehermentesíteni strukturális reformokkal. Több támogatást akarunk adni a fiataloknak, a mikrovállalkozásoknak, a képzésnek, a fenntartható szociális programoknak. Ezek mind hozzáadott értéket képviselnek, és ezt, ezt a hozzáadott értéket több minden fenyegette, a közelmúltban, reméljük azonban sikerül őket megvédeni. Itt eh, milliókról, embermilliókról van szó. Ami az adópolitikákat illeti, ö, eh, igazságosabb adóztatást akarunk a nemzetközi multicégek eh, igazságosabb megadóztatását, hogy ne legyen az országok között ekkora különbség és tőkekivonás, ahol a működő tőke van, ott adózzon, teremtsen munkahelyeket és adózzon. Végül pedig a jelentésben azt is megfogalmazzuk, hogy jobban kéne integrálni az európai szemeszter különböző tárgyalási struktúráit, a nemzeti parlamentekkel, a regionális parlamentekkel szorosabbra kell fűzni az együttműködést, segíteni kell őket az európai politikák helyi átültetésébe. Röviden Ennyi volt, amit el szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen. Nézzük az árnyék előadókat 3-3 percben. Tom van der Conner kap szót a néppártól. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Bey eh, előadónak azt a munkát, amit elvégzett még mielőtt a tárgyalások elkezdődnének, már is kibontakozóban vannak kompromisszumok, tehát ez jó hír. Remélem, hogy a ma délutáni szavazás is megerősíti azt, hogy ezek a kompromisszumok tarthatók. Ezen nagyon sokat dolgoztak az előadó és az árnyék előadók egymással. Megerősíthetem, hogy a néppárt valamennyi kompromisszumot támogatja. A végső jelentésnek a struktúrája és tartalma tekintetében fontos gondolataink voltak, ezeket figyelembe vette az előadó, a beruházásokra vonatkozóan a parlament szeretne erős üzenetet kiküldeni világba, hogy jobb összefogásra van szükség az állami és magánszereplők között, a projektek hosszú távúsága, fenntarthatósága tekintetében, a beruházási korlátok felszámolása tekintetében Belgiumban például sok gond van ezzel, ugye. És konkrétan a közlekedési dugók is ö, ilyen gazdasági dugók is egyben. Ö, örülünk, hogy bekerült a szövegbe a fenntartható gazdasági fejlődés kapcsán a fenntartható költségvetés tervezés gondolata is, az idősödő társadalomból fakadó felelősségvállalás kérdése, és végül harmadsorban örülök annak is, hogy a strukturális reformok szükségességét is kiemeli a jelentés. A hatékonyság, termelékenység növelése beruházási pénzeket vonz, munkahelyeket teremt, és segíthet átalakítani a munkaerőpiacot egy jövőbelibb, a jövő kihívásainak megfelelőbb munkaerőpiacát, ezen az új munkaerőpiacon, ezen a dinamikus munkaerőpiacon azonban meg kell őrizni a szociális ellátórendszerek stabilitását. Az eurozóna tekintetében az az üzenet, hogy a parlament hivatkozik a, az eurozónára és azon belül az egyes tagállamok növekedés generáló felelősségére. Az Európai Parlament komolyan megfogalmazta tehát üzenetét, és köszönöm még egyszer Lüknek és a többi kollégának a dosszié során kifejtett munkát. Köszönjük szépen! Ekkor a néppár támogatja. Nézzük az ECR-t, Lüke. Köszönöm szépen, elnök úr! Ügbejének is szeretném megköszönni a kiváló együttműködést, amelyben árnyék előadóként részt vehettem. Tényleg az a helyzet, hogy a előadó eredeti javaslata igencsak megdöbbenést váltott ki, és nem is tudtuk volna így elfogadni, de nagyon jó gyümölcsöző eszmecserénk voltak az árnyék előadói megbeszéléseken nagyon kooperatív volt az előadó, úgy, hogy nagyon jó kompromisszumokat sikerült kidolgoznunk, és ezek az ECR számára is elfogadhatók. Néhány helyen azért le kell nyelnünk a békát, tehát például ami az eh, eurozóna agregált fiskális állapotára vonatkozik, de a jelentés alaphangja nagyon jó, kihangsúlyozza a fiskális paktum által nyújtott keretfeltételeket, tisztázza a felelősség és felelősségvállalás közötti különbséget, tehát az eurozónával összefüggő beruházásokról is világosan szól. Ezen kívül szól még az eurozónán belüli egyenlőtlen fejlődésekről, és nagyon jól vázolja a különböző tagállamok közötti különbségeket. Természetesen aggódunk, amennyiben az eurozónában egyenlőtlenségek vannak, főleg a szegényebb országokban. Nagyon jól kidomborítja a növekedés és egyenlőtlenség közötti összefüggést. Véleményünk szerint elsődleges feladat a gazdasági növekedés előmozdítása, és nagyon jó követelményeket is be tudtunk vinni a jelentésbe, az ECR pedig az Európai Szemeszterről szóló jelentést el fogja fogadni. Köszönöm szépen, és gratulálok a kiváló együttműködését. Nem látom az ALDE árnyék jelentéstevőjét, Karolina nincs itt, és engem küldött, hogy képviseljen, tehát ma nem lehet itt. És én is szeretném mindenek előtt megköszönni a jó együttműködést. Emlékeztet arra is, hogy az ALDE támogatja a többi ehhez hasonlóan a kompromisszumokat, tehát a strukturális reformoknak erősebb, a strukturális reformok erősebb kihangsúlyozásának jobban örültünk volna, de elfogadható számunkra a jelentés végezetül pedig az ország specifikus ajánlások tekintetében az a véleményem, hogy vagy kötelezőek lesznek, vagy sem értelmük. Hogyha a tagállamok nem felelnek meg ezeknek az ajánlásoknak, de nem kötelezőek, akkor nem látom az értelmüket. És vagy kötelezőek legyenek, vagy nincs rájuk szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm. A GUE nevében Miguel Urbán Crespo itt van, három percet kap. Köszönöm szépen először is. Csak gratulálni tudunk a jelentéstevőnek. Nagyon nagy erőfeszítéseket tett ő annak érdekében, hogy elfogadható a javaslatot dolgozzon ki a jelenlegi e, európai szemeszterrel szemben. Ez egy nagyon fontos témakör. Éppen ezért meg fogjuk a kompromisszumokat szavazni, vagy a legtöbbet legalábbis, de azért van néhány megjegyzésem. Vannak a szöveggel kapcsolatban azért még aggájaink. Nagyon sok mindent, egye, tehát sok egyetértünk azban, hogy mi a probléma, de a megoldási javaslatokkal kapcsolatban nem mindig értünk egyet természetesen attól függetlenül, hogy a gazdaság jobban teljesít, azért mégiscsak a mindennapok valóságában a válság továbbra is ott van, és azok az jogok, amelyeket elveszítettek az emberek a pénzügyi válság alatt, még mindig nem kapták őket vissza, tehát a munkából élők még mindig nem tértek vissza a normalitástól ettől függetlenül mi úgy gondoljuk, hogy ezeket a problémákat ki lehet javítani, és ez az, amit mi máshogy gondolunk, hiszen itt kisebb reformokra van szükség szerintünk. Ugyanis az egész gazdaság irányítás mi szerintünk nem úgy oldotta meg a problémát, ahogyan azt mi meg szerettük volna oldani a strukturális problémák továbbra is ott vannak, és nagyon mély gyökereik vannak, éppen ezért oda kell figyelnünk nem csak a gyártásra vagy a termelésre, hanem az egész európai szemeszterre, és azok az új intézmények, mint az Európai Monetáris Alap például, amelyről nem olyan régen beszéltünk, ugye az Eurócsoport meghallgatásának kapcsán, nem szabad, hogy ez az egyenlőtlen helyzet kikristályosodjon Európában, tehát itt egy iparpolitikai váltásra van szükség, és minőségi munkahelyek teremtésére minden egyes tagállamban, főként azokban, ahol a legnagyobb a munkanélküliség. Az a lényeg számunkra, hogy fel tudjuk készíteni egy zöld átalakulásra az egész európai gazdaságot. Olyan tervre van szükség, és azt hiszem, hogy ez az, amiben tényleg nem értünk egyet, ami nem valósítható meg azon szűk körül, kerül, öm, körülmények között, amelyeket a Juncker terv vagy a mostani szabályok lehetővé tesznek. Ezért én úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy tovább nőjön a gazdagok és a szegények közötti szakadék, mert az egyértelmű, hogy az embereknek ez nem jó. Éppen ezért, noha a legtöbb kompromisszumot meg fogjuk szavazni, mégsem tudjuk az egész javaslatot összességében megszavazni. Köszönöm. Time now, From... Köszönöm szépen. Zöldek. Thank you very much. Köszönöm. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját. Mint ahogy a minden évben, most is van egy szinte hagyományos vitánk az európai szemeszterről. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz ebben a házban ki összekovácsolni a többséget, most is nagyon nehéz helyzet alakult ki, de a jelentéstevő azért mégiscsak sikeres volt a különböző álláspontok összehangolásában. Természetesen mi is szerettük volna, hogyha erősebben fogalmazunk, főként a az adóelkerülés, adócsalás területén, illetve a stabilitási és növekedési paktum reformjával kapcsolatban erőteljesebben is fogalmazhattunk volna, de mégiscsak azt gondolom, hogy a legfontosabb üzenet az az, hogy bizony nagyobb szükség van a különbségek csökkentésére, a befektetés ösztönzésre, mert ennek a klíma a befektetéseknek a klímaváltozással kapcsolatos párizsi megállapodással összhangban kell megvalósulnia. Éppen ezért nem fogunk minden kompromisszumot támogatni, viszont a legfontosabb üzenet azért mégiscsak megváltozott, és ezért mi ezt támogatni fogjuk, Örülök annak, hogy az üzenet most helyes irányba mutat, és ezért a végén meg fogjuk e, szavazni ezt a jelentést. Ugyan kritikus hangokat el fogjuk mondani, de azért úgy gondoljuk, hogy szükség van erre a váltásra, amelyet ez a jelentés is alátámaszt. Köszönöm. Köszönöm. És milyen jó, hogy ilyen konszenzusos erről a nehéz témáról a mai vita. Még egyszer gratulálunk a jelentéstevőnek, és én úgy látom, hogy nincs itt senki az fdd től Ráadásul az ENF-től sincs itt senki, vagyis akkor Bayer úrhoz visszatérnék. Nem tudom, hogy hozzá kívánne még szólni. Nem, köszönöm szépen. Még egyszer köszönöm szépen a jelentéstevőknek, árnyékjelentéstevőknek a munkáját, és örülök annak, hogy ma délután valószínűleg pozitív lesz a szavazás eredménye. Jó, hát akkor délután szavazunk nincsen szükség kecsdiájra. 374 módosítás és óriási konszenzus jellemzi ezt az anyagot. Ez elképesztő, ez nagyon jó jelentés volt, és most pedig Gualtieri úrnak visszaadom a szót a következő napi rendi ponthoz. Még egyszer köszönöm szépen. Where are we? So, we move uh, to uh, Emir, first of the two. Először is megnézzük a két jogalkotási javaslatot. Nagyon fontosak. Elolvasom, illetve nem olvasom föl a címet, mert nagyon hosszú. De Inkább rögtön átadom Werner Langennek a szót, a jelentéstevőnek, aki bemutatja a jelentését, és utána elkezdjük a eszmecserét. Werner, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. 2012. július 4-én szavaztuk meg a származásos ügyletekről való anyagot az Egyesült Államok is csatlakozott 2017. május 4-én. Történt meg az első áttekintés, és a bizottság pedig a megfelelő következtetéseket vonta le. Éppen ezért a bizottság jelentés tervezete nagyrészt elfogadható, ez természetesen megkönnyíti a jelentés bemutatását. Szeretném most megnevezni a különböző pontokat, a jelentési kötelezettségek javulnak, egyszerűbb lesz, kevesebb lesz a bürokrácia, a backloadingot megszüntetik, erről már 2011-ben beszéltünk, az adatokhoz való hozzáférés könnyebb lesz, és a cleaning kötelezettségek a fontos pontok tekintetében, mint a nyugdíjbiztosítás, és így tovább ezek kiesnek, és a clearing kötelezettség felmentése is könnyebb lesz. A, az osztályozás is egyszerűbbé válik az alternatív beruházási alapok esetében, helyes az irány, éppen ezért nincsen alapvető kifogásunk a bizottság anyagával szemben, hanem további javításokat javaslunk. A jelentést a titkárság 2018. január 26-án publikálta, és a jogbiztonság is javul, a harmadik országokkal történő pénzügyi ügyletek szabályzása is egyszerűsödik. Már említettem a bejelentési kötelezettséget is, a, a belső tranzakciók kiemelése és ez nagyon fontos a reálgazdaság számára. Itt még további pontosítások is vannak. A tőzsdén kereskedett származékos ügyletekről is szó van, tehát mi igazából javasolni szeretnénk a könnyebb megoldást, hiszen hat éve nincs igazából előrehaladás három opciót javasoltunk, amelyek növelik a nyomást a bizottságra és a résztvevőkre. A kisebb pénzügyi és nem pénzügyi partnerek számára könnyítéseket javasolunk, a clearing kötelezettség felfüggesztésére is teszünk javaslatot, a vállalati terhek könnyítése, ezen kívül a clearinghez való könnyebb hozzáférés és a fizikailag lebonyolított swap ügyletek és határidős deviza ügyletek esetében globális szinten szükséges a harmonizáció, végezetül pedig az értékpapírosításról is szólunk. 2017. decemberében a tanács már javasolt egy politikai egyezséget, azonban néhány pontban több bürokráciát hoz, és átláthatósági problémák is vannak, tehát uh, itt ragaszkodnunk kell a kevesebb bürokráciához a trilógusban. Itt még vannak piaci részvevők, akik további javaslatokat tettek, ezeket meg fogjuk vizsgálni. Természetesen a kollégák is megkapták ezeket. Itt az OTC származékos ügyletekre vonatkozik ez, a csoporton belüli ügyletek, tehát ezeket most nem akarom eh, tovább vázolni. Köz, szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, a kolléganőknek, kollégáknak, és eh, remélem, hogy nagyon tisztességes eh, eljárásban lesz részünk. Az időterv megvan, a módosítókat 28-ig kell bemutatni, és utána pedig az árnyék előadók találkozásán megbeszéljük a közös pontokat, és megpróbáljuk a differenciákat megoldani. Köszönjük. Köszönöm szépen. Árnyék. Jakob von Weizsäcker a SND részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm Werner Langennek. Kiváló jelentés készült a bizottság jó anyagára, néhány technikai dolog, tehát szerintem, amit Werner Langen hozzáfűzött, az mindenképpen üdvözlendő, tehát hármat említenék, például a szinkronizált clearing kötelezettség felfüggesztése, tehát ez szerepel a mi szanálási jelentésünkben is, tehát hogy több nyomást kell gyakorolni a nyugdíj rendszer probléma tekintetében, hogy a megalapodásokat intézményesítsük, hogy ezt is előre mozdíthassuk. Ezen kívüli ezen kívül még a transzparenciát, az átláthatóságot is üdvözöljük. Nagyon jó alapot kaptunk annak érdekében, hogy megalapodás sikerüljön elérni a jelentés esetében. Igazából két prioritást említenék a mi oldalunkról. Az első egy általános megjegyzés, tehát igazából a clearing kötelezettség eh, felfüggesztése, tehát, hogy mit teszünk itt tulajdonképpen, amikor itt ez az alapvető agenda elírja, előírja azt, hogy az elszámolási kötelezettség, a clearing kötelezettség elég gyorsan történjen meg, és nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ilyen sok idő után még fenntartsuk a két éves további hosszabbítást. Tehát szerintem ennek nincs értelme az elszámolási kötelezettségnek eléggé tágnak kell lennie, és természetesen a küszöbök kiszámítása is lényeges, amikor az elszámolási kötelezettség megjelenik. Hát nem tudom, hogy ez a három hónap matematikailag ideális-e, de az biztos, hogy ez nem csökkenti annyira a bürokráciát. Tehát számos kérdés felmerül, egyet azonban még említenék ebben a szellemben, az SSP-ekkel mi a helyzet, hiszen néhányat biztosnak alkalmaztunk, tehát az SSPE a különleges értékpaporítási célú gazdasági egység, és ez hosszú távon is megoldható. Egy technikai dolog, az adatok minőségéről szóló jelentéstevési kötelezettség. Igen, igen, mindjárt befejezem. Tehát az adat minőség nagyon fontos, és ebben a tekintetben a jelentés, a Langen jelentés is megfelelő módon jár el. Természetesen még négy dolgot hangsúlyozhatunk. Tehát igazából a jogi személy azonosítása tartozik ide, és szerintem ez is egy ilyen globális szellemű dolog lenne. Köszönöm szépen. Az ECR frakció részéről Swinburne asszonynak adok szót. Köszönöm. A jelentés tervezet kiváló kiindulási alap. Mint a tárgyaló csoport egyik tagja, büszke vagyok arra a jogalkotási szövegre, amit első körben sikerült megalkotnunk. Bátran vállalom a szavazást. A módosítók olyan technikai jellegű módosítók, amelyek hozzáadott értéket képviselnek. Gratulálok a Langen úrnak a szöveghez. Örülök, hogy azok a SSP-vel kapcsolatos nem financiális természetű módosítóink is bekerültek a szövegbe, és örülök annak is, hogy az EIS definíciói is pontosodtak konstruktív módon. És a tovább lépés tekintetében pedig sok jó javaslatot tartalmaz a szöveg, ami a jelentéstételt illeti, a kötelező bizottság felállítása és a saját jelentések megírása hozzájárulhat az átláthatósághoz. Nem látom, hogy be, hogy miért ne lenne erre szükség. A nagy horizontális kérdésekkel is foglalkozik a szöveg. Például a fitness check témája és a felügyeleti jelentések témája is most újra megfogalmazódott. Amikor a jelentésekről beszélünk, akkor a kohézió, a hatékonyság és a hazadott érték generálási képessége ez a jelentéseknek a fontos mérvadó szempont, és az, hogyha egyszerűsíteni akarjuk a jelentéstételt, és csökkenteni akarjuk a adminisztrált terheket, ez nem vezethet oda, hogy nem születnek kiváló részletes jelentések, ez egy horizontális munkát igényel, és rugalmasságot. Remélem, hogy ez megmarad a következő tárgyalások során is. A végrehajtási időszakra vonatkozóan most új adataink vannak, a tekintetben, hogy a jogalkotás mit változtathat meg, ez jó. Némi kételjem is van azért, a tekintetben, hogy a két szöveg mennyire összehangolható és egy irányba hat-e. A kereskedelmi és clearing kötelezettségek kapcsán még további koordinációra, alignmentre van szükség, és az adó csökkentés területén a portfóliók kereteire oda kell figyelnünk, a nyugdíjalapok kezelése is fontos kérdés, ahogy az előadó is ezt kifejti. Néhány kivételt kénytelenek vagyunk tenni, és a globális adó paradicsom tekintetében egyenlő ezek visszaszorításával egyenlőbb kereskedelmi feltételeket kell biztosítani a nyugdíjalapokról még egyszer szólván. Nagyon fontos, hogy ezek ne legyenek kitéve azoknak a kockázatoknak, mint korábban. Egyes kategóriák nagyon közel állnak egymáshoz. A különböző alapok tekintetében a küszöbök megfogalmazása ugyanolyan kivételekhez vezethet, mint a kicsik esetében, mint a múltban. Lehet, hogy az IAPS rendelet tükrében csak a nagyobb nyugdíjalapokra vonatkozóan kéne megfogalmazni a clearing követelményeket. A kisebb nyugdíjalapoknak is azonban a, a vonatkozóan is érvényesíteni kell a küszöböket. Langen úrral öröm volt együttműködni, és remélem, hogy ez a konstruktív együttműködés megmarad közöttünk. Az ALDE részéről Jecsek kollégának adok szót. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm az előadónak a jelentéstervezetet. Frakciónk alapvetően egyetért a szöveg fő irányvonalával, jobb, mint a bizottsági javaslat volt, és tovább mutató a költségek és terhek csökkentése tekintetében. Különösen üdvözöljük azt, hogy a jelentés tervezet nem foglalkozott a, a speciális ö, esetekkel. Az ALDE számára fontos, hogy a securitization file kapcsán ezek az eszközök a maguk autonómiájával betölthessék tőlünk függetlenül szerepüket. <clears throat> Ugyanakkor globális szintre is kitekintünk, a jelentéstételi kötelezettség kivételeit el tudjuk fogadni, ott, ahol ugye nem pénzügyi szereplő a partner. A az alapok tekintetében is vannak kivételek, az előadó, más előadók is elmondták ezt. Egyetértünk az előadóval abban, hogy ezt a problémát meg kell oldani, ugyanakkor az is látható, hogy ez a következő hónapok és évek során nem fog megtörténni. Ezért a három éves kivétel a nyugdíjalapok clearingje tekintetében, mint kivétel, szerintünk elfogadható, okos megoldás, miközben persze ösztönzőket kell megfogalmazni arra vonatkozóan, hogy hosszú távon piaci módon kezelhető legyen a helyzet. Kérem az előadót és a bizottságot, illetve meg szeretném kérdezni őket, hogy hogyan látják, hogyha a jelenlegi kivételek rendszere megszűnik, és az újak lépnek érvénybe, és a szövegben a refit kapcsán megegyezünk, akkor ez mikor fog a hivatalos labban is megjelenni, és nem lesz -e esetleg joghézag egy olyan időszak, amikor egyik jogszabály sem érvényesül, ezt hogy tudják majd áthidalni? Van-e erre vonatkozó elképzelésük, megoldási javaslatuk? Támogatjuk a szövegben megfogalmazandó elveket, ugyanakkor fenntartásaink vannak a clearing cégek működésének versenyképességével és a felügyeleti rendszerével kapcsolatban. E vonatkozásban még szeretnénk néhány módosítót bevetetni a szövegbe. Összességében a kötelező marginokról való tájékoztatás, ahogy ezt az előadó javasolja, és a fizikai korlátok ö, ö, kiterjesztése cseréje tekintetében ö, összhangot kell teremteni a globális szabályokkal, hogy megmaradjon a verseny ö, egyenlősége, a verseny képességet a terhek csökkentésével kell ösztönözni, és a piacnak több szerepet kell adni, úgy érezzük, hogy a kompromisszumok jó irányba mutatnak, de vigyázni kell, hogy az emír normáit, elveit sehol se sértsük meg, hiszen a globális szabály. Um, Köszönöm. Senki nincs itt a GUE-tól. Akkor zöldek, Lambert úr. Jó napot kívánok, szép jó napot! tíz éve küzdünk a pénzügyi válsággal, és én még emlékszem arra, hogy mit is mondtunk akkor a derivatívák növekedésére. Azt mondtuk, hogy ez olyan, mint a tömegpusztító fegyverek alkalmazása a pénzügyi területen. Természetesen ez a CCP-kre nincs hatással, de azért mégsem nyugodhatunk meg, és ülhetünk a babérjainkon. Mert továbbra is problémák adódnak, és a, gazd- a reál gazdaság nincs jó formában. Ugye itt állandóan a versenyképességről beszélünk, hát azért bocsánat, nem vagyok annyira öreg még, de még emlékszem arra, hogy amikor a gazdaság, ha jól emlékszem, nagyon jól működött, a cégek jól működtek, és a derivatívák mondjuk úgy, hogy relatíve, ha nem is lábjegyzet jellegűek voltak, de azért ez egy limitált méretet tett ki a pénzügyi világon belül. És aztán azt gondoltuk, hogy a derivatívák masszív fel növekedése miatt, vagy emellett még mindig létezhet egy működőképes gazdagság? Én úgy látom ezt az egész helyzetet, hogy uh, itt deregulációt szeretnénk, amikor uh, ezt uh, mondjuk nehézségként vagy akadályként uh, értelmezzük, hát én inkább védelemként uh, értelmezem mindezt ha bármit megvizsgálunk, akkor azt láthatjuk, hogy nem deregulációra van szükség, hanem inkább célzottabb rendeletekre, hogy hatékonyabbak legyünk. Én nem hiszek abban, hogy a derivatív piacok társadalmi értelme bármi hasznosat kreálnának. Elképzelhető, hogy a piaci szereplők számára profit lehetőségeket biztosítanak, de azért azt gondolom, hogy ez önmagában kevés ahhoz, hogy társadalmi előnyről beszélhessünk. Werner Langennek annyit mondok, hogy vannak benne olyan dolgok, amiket támogatni fogunk, van olyan, vannak még kérdéseink. Néhány dolog. A 9-es és 10-es módosítások, amelyek a clearing eh, szolgáltatásokra vonatkoznak, és a kötelezettségekre itt nem szabad, hogy eh, érdek, eh, ütközések mutatkozzanak meg, vagy összeférhetetlenségi esetek azok, azokkal kapcsolatban, akik ezen a területen dolgoznak, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy ez pontosan mit jelent az önök értelmezésében. A 11-es és 15-ös, 11-től 15-ig módosítások arra vonatkoznak, hogy hogyan lehet egyszerűsíteni a helyzetet. Itt megint csak én szerintem meg kell vizsgálni a derivatívák mennyiségét és a kivételek arányát. Tehát itt ez egy arányossági kérdés, mert az Egyesült Államokban is alacsonyabb ezeknek az aránya, ami azért fel kellene néhány kérdést villancson egyes döntéshozók fejében. Tehát minél kevesebb példát, illetve mm, kivételt engedélyezünk. Ami pedig a clearing kötelezettségek fel, felfüggesztését illeti, elnök, ne haragudjon, fejezze be. Jó, mert mindjárt befejezem. Szerintem az hasznos, ha néha egy kicsikét belemegyünk a részletekbe. Nos, szerintem csak akkor kell felfüggesztenünk a kötelezettségeket, amikor a CCP nem lesz működőképes az adott területen. Én más eseteket nem látok indokoltnak, ami pedig a nyugdíjalapokat illeti. Jakobbal egyetértek, Persze ez idő függvényében is értelmezendő, tehát szerintem fontos, hogy itt minél hamarabb lépni tudjunk. Szerintem érdekes lesz egyébként a beszélgetésünk az egész csapattal. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Meltán képviselő az EFTD részéről. Vagy valaki más? Ferber úr? Köszönöm. Egy aspektust szeretnék kiragadni, és erről szó volt már. Ez pedig az elszámolási kötelezettségekre vonatkozik, illetve a kereskedelmi kötelezettségvállalásokra. Tehát, hogy hogyan tudjuk ezeket egyben tartani, megkönnyítettük a dolgunkat, tehát most el kell gondolkoznunk azon, hogy a MIFIR oldalon mi történik. Hiszen ez szerintem egy nagyon alapvető kérdés, hogy ez a két dolog párhuzamosan menjen. És a MIFID tárgyalásoknál is jelentkezett már ez, én is javasolnék egy módosítót ebbe az irányba. Lehet, hogy nem lesz túl népszerű, de esetleg valamilyen áthidalási konstrukcióval lehet ösztönözi a bizottságot, hogy az emi hatályba lépett, akkor elhelyezünk ezzel kapcsolatban is egy módosítót, hogy ezek a dolgok szinkronban maradjanak. Köszönöm. Köszönöm. Itt a bizottság megtisztel minket, és Patrick Pearsonnak adom át ezzel a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Üdvözlöm az előadó jelentését. Realisztikus, világos, és tükrözi Werner Langen hosszú éves tapasztalatait. Örömmel látjuk, hogy az előadó a költség csökkentés és az adminisztrációs bürokrácia csökkentését javasolja. Szerintem gyors sikert érhetünk el a trilógus során a tanácssal. Nagyon fontos a határidők betartása, tehát augusztus közepéig, az emirig, de öt konkrét pontom lenne. Nyugdíjalapok. A nyugdíjalapoknak kollaterális biztonságot kell nyújtani. Járulékos biztonságot. Nincs könnyű megoldás. Nagyon sok időt szántunk erre. Beszéltünk az érintettekkel, egy belső jelentést is készítettünk, és úgy gondoljuk, hogy van lehetőség a megoldásra. És ezt ér, ez mindenki érdeke, azonban ez időigényes. Az Econ titkársága részt vesz megfigyelőként a megbeszéléseken, és a mi 3 plusz 2 éves javaslatunk szerintem szükséges lesz. És mindenképpen szeretném megköszönni azt, amit a elszámolási kötelezettségekről szólt, de mindenkinek be kell mutatni, hogy nem lépi át a küszöböt. Nagyon érdekes javaslatot hallunk az önkéntes kalkulációról. Igen, a kalkulációs terheket csökkenteni kell. Igen, ez egy fontos elképzelés, és az elszámolási küszöb is nagyon fontos. A kérdés az az, hogy milyen megfogalmazást alkalmazunk, hogy a kisebb feleknek is érthető legyen. Tehát ezt mindenképpen tisztáznunk kell. Tehát az elszámolási kötelezettségre a többiek is kitértek, tehát itt pénzügyi cégek, amelyeknek nincs elszámolási kötelezettsége, ők is valamilyen jelentést alkalmazzanak. Tehát eh, amennyiben kisebb cégekről van szó, akkor két dologról szólnánk. Tehát itt igazából a kockázat nem csak a hedzselés esetében van meg. Tehát, hogyha itt a járulékos biztosítékok nyújtásától felmentjük őket, akkor ezzel csak növeljül a problémát, hiszen ezek a kisebb pénzügyi felek is rendelkeznek szerződésekkel, nekik is kell valamilyen biztosítékot nyújtani. Tehát ami a nem pénzügyi, nem befektetési vállalatok esetében a származtatásos ügyletek esetében eh, fel lehet őket menteni az elszámolási kötelezettség alól, de ez nem teszi a dolgokat eh, könnyebbé, hiszen vannak szerződéseik, és vannak eh, biztosítékaik, és itt az összes pénzügyi fél is alkalmaz járulékos biztosítékokat. A harmadik megjegyzésem az egy oldalú bejelentés. Hát ez a nirvána, ez a valhalla. Ezt akarja mindenki. És itt is nagyon építő jellegű javaslatokat tett az előadó, hiszen tudnunk kell, hogy ki a felelős a jelentett adatokért. Ez a pénzügyi vállalkozás, és mi történik akkor, hogyha ez a vállalat nem kapott korrekt adatokat, tehát hol van az adatok minőségének a felelőssége. A ötödik pontom kisebb pontokra vonatkozik, tehát e, itt van például a már említett e, különleges célú gazdasági egységekre vonatkozó szabályok, és a, néha jobb, ha igazunk van, mint hogyha konzekvensek vagyunk, és a SSP-ek, a különleges célú gazdasági egységeknél is ez a helyzet. Tehát a fizikai ügyleteket teszi előtérbe, és még Ferber úrhoz lenne egy megjegyzésem. Hogyan szinkronizáljuk az MER-t a MIFID-del? Ez egy nagyon komplex ügylet, és azt javaslom, hogy együttműködünk a parlamenttel ebben a tekintetben. Tehát nagyon fontos az, hogy megértsük ezt a dolgot. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kész vagyunk. Werner. Hát csak is bókokat kaptál. Köszönöm, köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani a kolléganőknek, kollégáknak a konstruktív javaslatukért. Ez a téma 2009 óta foglalkoztat minket, tehát Pittsburgh után, 2009 óta, és nagyon örülök annak, hogy Kay Swinburne kolléga nő még mindig itt van. Ő akkor kiváló jelentés tevő volt. A javaslatokat feljegyeztük, van néhány kérdés, tehát itt a nyugdíjalapok kérdése lényeges, ezt meg kell tanulnunk. Tehát itt vannak bizonyos határok, vannak bizonyos küszöbök, ahogy Pearson úr mondta, Másosorban a jelentési kötelezettségeket kell pontosítani, illetve az ezzel összefüggő felelősséget. Harmadsorban pedig felmerülnek azok a részletkérdések, amelyekről szóltak, a MIFID-től kezdve egészen a határidőkig. Örülök a kolléganő kollégák javaslatának, és nem adom fel a reményt, hogy sikerülhet, amennyiben a módosítók végre asztalra kerülnek. És jó lenne, hogyha nem lenne olyan sok árnyék előadási jelentés, mint az energia területében. Tehát közös a célunk, a bizottságnak is köszönetet mondok a konstruktív párbeszédél, hiszen Pierson úr 2010 óta kísér minket ebben az ügyben. Köszönöm. Köszönöm, Werner. Tehát megismétlem a határidőket. Február 28-a a módosítók benyújtásnak a határideje 6 óra délután. Március 19-éig nézzük át a módosítókat, és utána pedig április 24-én szavazunk. Szerintem ez egy nagyon jó ütemterv, és utána elkezdhetjük a trilógust. Akkor áttérünk a következő témára. Emir, ez is, tehát az Európai Értékpapírpiaci Hatóság. Tehát itt a szerződő felekre vonatkozó engedélyezési eljárások, az abban résztvevő hatóságok, Danuta Hübner a jelentéstevő. I would also like to start with this recently... Köszönöm szépen. Az utóbbi időben és a jelentésben itt gyakran elhangzik, és ez egy jó bizottsági javaslat, hogy ezt megfogalmazza, amit eh, elnök úr is mondott, és a változtatások, amelyeket a, az emír vonatkozóan megfogalmazunk, egy kicsit európaibbá tenni a UCP felügyeletét, és kiterjeszteni az ESMA kompetenciáit harmadik országok eh, CCPI-re vonatkozóan. Tehát és mindezt arányosan teszi. Támogatom ezt a megközelítést, ezt az irányt, amit a bizottság képvisel ezen a két területen. Ugyanakkor van néhány kérdés, amelyeknek a megfogalmazását fontosnak tartanám a rendeletben. Némelyek meg is fogalmazódnak, némelyek nem teljesen vannak összhangban a bizottsági javaslattal. Az első ilyen a denial of recognition harmadik országok esetében, ez egyfajta biztosítási mechanizmus, hogyha valami félre csúszna. Világos kritériumokra van azonban szükség, hogy milyen körülmények között lehet megtagadni az elismerést harmadik országokra vonatkozóan. A jelenlegi rendszer, és amit a bizottság javasol, szerintem még nem optimális. Olyan döntéshozási rendszerre van szükség, amely több elemzést tartalmaz, átláthatóbb, tényszerűbb, hitelesebb és támogatható tényekkel. és ha megfogalmazzuk ezeket a kritériumokat, akkor meg nehogy az derüljön ki, hogy többet ártunk magunknak, mint a harmadik országbeli félnek. Az ESMA értékelése kapcsán a helyettesíthetőség, a, az elismerés megtagadása és a tranzakciók jellege mind-mind egyenként megfontolást érdemlő kérdések. Ezek ugye likviditás intenzív intézkedések. A bizottságnak meghagynám a lehetőséget, hogy maga dönts el, hogy hogyan fogalmazza meg ezeket a megtagadási kritériumokat, és milyen időszakra vonatkozóan amikor a bizottság a végrehajtási szabályokat létrehozza, akkor azonban vegye figyelembe a meglévő szerződések hatáját is. Ugye ez egy konfliktus és kínos kérdés lehet. Javaslom továbbá, hogy az elismerést csak a clearing szolgáltatásokra vonatkozóan fogalmazzuk meg, az az elismerés megtagadásának elvét, ez az arányosságot szolgálna, illetve további arányossági intézkedésekkel kell kiegészíteni ezt az intézkedést. És legyen az új eljárás összhangban a engedélyeztetési eljárásokkal. Következő pontom az ezmával kapcsolatos ne legyen az ezmától teljesen független az új rendszer, illeszkedjen az intézményi struktúrához, és legyen együttműködés az ezmával. Ebből a célból javaslom, hogy az ezmánál hozzanak létre egy belső bizottságot, amely a CCP felügyeletével foglalkozik az EU-n belül és kívül egyaránt. Szerintem az ISZÁSZ felülvizsgálatát a 41-es ESMA rendelet 41-es pontja valószínűleg kell megfogalmazni, és az EU és nem EU-s CCP-k vonatkozóan egyaránt. Harmadsorban pedig arról beszélnék ma, hogy a központi banknak milyen szerepe lehet a ccp tekintetében. A központi bankokat szerintem mindenképpen be kell vonni. Egyes esetekben, amikor a ccp nek a monetáris politikára gyakorolt hatása lehet, és válsághelyzetekben lehessen csak ettől eltekinteni, az központi bankok szerepe szerintem jól definiált a szövegben. világosan megfogalmazódik, hogy mikor van a központi bankoknak a CCP kapcsán dolga, és mikor nincs. Foglalkoznunk kell azokkal a helyzetekkel is, amikor véleménykülönbség alakul ki a központi bank és az ESMA között. Itt eh, mind a két intézményre vonatkozóan előírható az együttműködés, de előfordulhatnak olyan helyzetek, ahol gyors döntésre van szükség, és az egyik intézmény a sürgősségre való tekintettel eh, nem várhatja meg a másik véleményét. Ezeket persze, ha lehet, el kell kerülni, de nem zárhatók ki. Az ez már mégis csak egy ügynökség csupán, szemben a központi bankkal, amely alapvető intézmény. Szerintem ilyen konfliktusos helyzetekben az ezmának követnie kell a központi bank iránymutatását, vagy ha ezt mégsem teszi, akkor ezt megfelelően kell indokolnia erre a bizottságnak ki kéne alakítani egy, egy vitarendezési mechanizmust. Negyedik sorban, ami az új harmadik országokkal kapcsolatos rezsimre való átállást illeti, már a korábbi rezsim során is voltak CCP vonatkozású döntéseink, és ha jól látom, legalább 15 jogalkotási anyag vonatkozik ide. Ezeket nem szabad szerintem megváltoztatni, és nem szabad megsérteni őket, ugyanakkor egy átmeneti időszakra valószínűleg szükség lesz, mert az eszmának a CCP-ket el kell fogadnia, kategorizálnia kell őket, és ez időt vesz igénybe, világos eljárások bevezetését, lefolytatását, de ez megalkotható, kitalálható, hogy hogy legyen. Végül pedig a felügyeleti együttműködéssel kapcsolatban az a megjegyzésem, hogy nem elég, hogyha jó általában az együttműködés az intézmények között, hanem a rendelet keretein belül mindent meg kell tennünk azért, hogy az ESMA és a központi bank együttműködése rendszerszerű legyen, és a lehető legintenzívebb legyen. Erre vonatkozóan egy szándéknyilatkozatot lenne érdemes aláírni, egyfajta jegyzőkönyvet, hogy garancia legyen arra, hogy a jó napi munkakapcsolat a két intézmény között megvalósul, és nem kell mindig külön ösztönözgetni azt. Ez azért is fontos, mert mondom, lesznek olyan ö, sürgősségi helyzetek, ahol nagyon sok minden múlik azon, hogy megvan-e a jó együttműködés, vagy sem. Ezeket szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen, Danuta. Most árnyék előadói minőségemben szólalnék meg. És szeretném a jelentést is üdvözölni, és örülök annak is, hogy kellőképpen összhangban áll a bizottsági javaslattal, ami tényleg egy jó és kiegyensúlyozott javaslat. És arról is meg vagyunk győződve, hogy a CCP-s engedélyezési eljárások, harmadik országok elismerése, stb. szükséges a Brexit-tel kapcsolatban, de nem csak, hanem általában az egyik fog, hát ez az egyik feltétele a kötelező clearing miatt a sikernek. Természetesen készen állunk arra, hogy konstruktívan együtt tudunk működni, és minél gyorsabban tudjunk eljárni. Természetesen annak is nagyon örülök, hogy ilyen rövid idő alatt kell megegyeznünk. Ez ugyan kicsit szűk időt is jelent számunkra, de mégiscsak jó lesz az, ha minél hamarabb életképes, működőképes lehet ez az anyag. És köszönöm szépen. Jó néhány kérdés is megfogalmazódott. És azt hiszem, hogy alapvetően örülhetünk annak, hogy egyetértünk, természetesen a frakción belül is el fogunk még ezen gondolkodni, de én úgy látom, hogy azért van itt alapja a konszenzusnak ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Egyetértünk abban is, hogy önök úgy döntöttek, hogy valamiféle szimetriát megőriznek az EU és a harmadik országok között, erre tényleg szükség van, és ez elképzelhető, hogy egy picikét fájdalmas is lesz, de azért örülünk annak, hogy emellett döntöttek. Ami pedig a felügyeleti bizottságot illeti, ez egy opció, egy lehetőség, és természetesen egyben az ez a felülvizsgálatához is kapcsolódik, talán még dolgozhatunk rajta egy kicsit, mert valójában ne felejtsük el azt sem, hogy azért itt a parlamentnek is van szava abban, hogy ki lesz az a személy, aki ezzel foglalkozni fog. Ami pedig az eljárást illeti. Hát itt is örülünk az ön által javasolt kereteknek, a fenntarthatóságnak, annak, hogy különbséget lehet tenni a különböző fajta clearing szolgáltatások között, és hogy vannak átmeneti időszakok is. Tehát ezek mind olyan gondolatok, amelyek szerintünk nagyon pozitívak, jók, és hasznosak. És egyetértünk azzal is, ami elhangzik az ezzel kapcsolatos módosításokban. Ami a központi bankokat illeti, az önök megoldása az egyik, vagy az ön megoldása az egyik opció, és természetesen nyíltak vagyunk arra is, hogy különböző opciókat megfontoljunk, Vannak itt lehetőségek, de alapvetően nyitottak vagyunk arra, hogy ezt a kérdést megvizsgáljuk. Ami a harmadik országok beli rezsimeket illeti, és azt, hogy ön mit mondott ezzel kapcsolatban, vagyis az, hogy mi nem akarjuk a döntéseket megkérdőjelezni természetesen, nem akarjuk azt sem, hogy az Európai Unió ne tudja javítani a saját mechanizmusait. Persze itt van egy rendszeres felülvizsgálat is. Lehet, hogy kicsit túl rövidek a határidők, majd ezt is megvizsgáljuk, de azért, hogyha kikalkuláljuk a dolgokat, akkor azért mégiscsak hosszabb ez az időszak, mint amire gondoltunk. Tehát itt alapvetően évekről beszélünk. És az új rezsim felé való átmenetet sokkal finomabbá kell tenni. Ráadásul az Atlanti óceán másik partján azt láthatjuk, hogy az ottani fejlemények Tehát, hogy, hogy nehogy bárki úgy gondolja, hogy mi az amerikai gazdákat akarjuk leszabályozni, vagy bármi ilyesmiben sántikálnánk. És tulajdonképpen különböző aspektusok kombinációjáról beszélünk, a, a clearing és a különböző megfelelések, és a felügyeleti eszközök megőrzése mellett szeretnénk garantálni az uniós megállapodási kereteket. Én azt gondolom, hogy itt azért sikerült az önök által felvetett gondolatokat is megemlíteni. Természetesen Mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy a bizottsága és a tanácssal a megállapodás minél hamarabb létrejöjjön. Az SND frakció készen áll egy széleskörű konszenzus kialakítására és a minél bír jogalkotási lépésekre. Most pedig két Swinburne következik. Öné a szó. Köszönöm szépen Danuta Hübnernek a kiváló munkát, mindenképpen javítja az Európai Parlament pozícióját, de nem tudom, hogy én is ilyen jó leszek-e. És vannak dolgok, amelyek aggasztanak. Három dologról szólnék. Az új felügyeleti architektúra felelőssége, szerkezete, a központi bank szerepe és a harmadik országokkal összefüggő allokációs politika. De nézzük csak az új felügyeleti bizottságot. Ennek a kialakítása így a központi szerződő felek alapján nagyon úgy néz ki, mint egy ilyen központi szerződő felek kollégiuma. Az aggályom itt az, hogy nem tűnik egy hosszú távú döntésképes kollégiumnak. És ezen kívül itt az ESMA szerepe is vitatott, hiszen az ESMA mégiscsak felügyelő, de felügyelő szerv, tehát másfajta helyzetben van, mint egy döntéshozó szerv. Tehát az biztos, hogy ezt még tovább is meg kell tárgyalni. De a döntéshozatal tisztázni kell például a harmadik országok esetében a központi szerződő felekkel, tehát milyen döntéshozatali mechanizmus lesz, tehát igazából csak az elnökség dönthet, vagy a felügyelők és a központi szerződő felek, az összes, a részükről kicsoda, melyik országból kicsoda. Tehát nem tudom, hogy ez itt működik. Tehát nézzük meg a központi bank szerepét. Itt is agályaim vannak. Itt a jelentésben azt látjuk, hogy igazából a központi banknak vétójoga van. És valószínűleg ez a központi szerződő felek körében aggályokat ébreszt majd. Tehát a elszámolási tagok és a végfelhasználók tekintetében is. Tehát Igazából itt a központi bank a globális a szemben vétó joggal rendelkezik. És igazából ezt még az amerikai Fed sem akarja. Úgy gondolom, hogy a monetáris politikai aggályok is megjelennek itt. És ami igazából megakadályozza a központi szerződő felek eh, elszámolási lehetőségeit, az nem jó. Tehát itt lehetnek járulékos követelmények, különféle biztosítékok, de ebben a formában nem elfogadható. És úgy gondolom, hogy a 67-es módosító kulcsfontosságú, hiszen ez eh, a központi bank eh, kompetenciáját csökkentheti ebben az esetben. És szerintem először ezt is részletében meg kellene beszélni. Amennyiben a központi bank harmadik országokban játszó szerepéről beszélünk, azt hiszem, hogy fontos tisztázni, hogy kiviseli a kockázatot, hogyha egy harmadik országból származó központi szerződő fél van. Tehát mondjuk a Brexit kontextusában, tehát itt az Európai Központi Bank által képviselt érték most majd átszáll a Bank of Englandre. És uh, itt igazából konfliktus alakulhat ki a LKB e és a, köz, és a brit központi szerződő fél között. Tehát szerintem itt uh, egy tágabb kockázati paletta van, amit meg kell vizsgálnunk. Tehát végzetül pedig a joghatóság, illetve a jogi személy kérdése harmadik országokban. Tehát az Egyesült Államokban van egy ilyen kínos CCP központi szerződőféle ekvivalencia, és ez igazából ország alapú megítélés, és nem jogi egység alapú. Tehát a jogi egység elismerése harmadik ország esetében valószínűleg így marad. Tehát nagyon aggódok emiatt, hogy ez működik-e. Hiszen a különféle országok és a különféle cégek külön-külön megítélés alá eshetnek. Tehát szerintem itt nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor megnézzük ezt, és tegnap már volt egy, egy hosszú vitánk a CFTC-vel, e és igazából együttműködnünk kell. És ebben bíznunk kell. És uh, itt az egész jogi személyre vonatkozna ez a megállapítás. És hogyha globális uh, mértékben üzletelünk, akkor szerintem itt a megfelelőséget tisztázni kell. Tehát nagyon hasznos munkát végzett, és jobb lenne, hogyha tovább tudnánk konkretizálni. Főleg a 25a cikkhez fűzött módosítókkal. Hiszen szerintem ez nem, egész, nem eléggé átlátható, és igazából a hatály sem világos. Tehát nagyon fontos az, hogy hogyan ítélünk meg egy harmadik országból származó központi szerződő felet. Tehát tegnap is említettük már, hogy milyen agályok vannak a gyakorlatban ezzel kapcsolatban. Tehát itt mindenképpen tisztázni kell. Tehát nem hinném, hogy itt az allokációs politikát tényleg használni fogjuk. Nem akarok ezzel sok időt eltölteni, de úgy gondolom, hogy igenis meg kell néznünk, hogy milyen jelzéseket küldünk a külvilág számára, a jelentéstevő véleményem szerint elég sok helyen önkényesen járt el a bizottság eredeti javaslatához később. Tehát nagyon fontos, hogy az ESMA itt egy megfelelő költséghatékonysági vizsgálatot végezzen, mielőtt a javasolt politikát folytatjuk. És a a bizottságnak pedig az ESMA ajánlásai alapján kellene majd egy végrehajtási tervet kidolgozni. De úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a swapok, a származható termékek mind-mind nagyon különböző termékek. És nagyon fontos itt például egy swap esetében a relokáció, lokáció, a központi szerződő felek eh, helyzete, és úgy gondolom, hogy itt növeljük ezzel a veszélyt, a kockázatot, mintha csökkentenék, Tehát én itt mindenképpen körültekintést javasolok, de mindenképpen nagyra becsülöm a konstruktív munkát és a konstruktív szellemet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Meghallgattuk a fenntartásokat, a gondokat, de megértettük a motivációkat és érveléseket is, amelyek mögöttük álltak. Jacek kollégának adok szót. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentést tervezetet az előadónak, és a gyümölcsöző együttműködését is hálás vagyok. Ami a jelentés tervezetet illeti, az előadó nagyon kiegyensúlyozott szöveget írt, átvette a legjobb gondolatait a bizottsági javaslatnak, finom hangolt további részleteket, amelyeket mi üdvözlünk. Ugyanakkor lenne néhány fenntartásunk is, mielőtt tovább megyünk a következő héteken, hetek során a megvitatásban. Az EU szintű CCP felügyelet ügyében üdvözöljük az előadó erőfeszítését, hogy a javasolt végrehajtási kereteket központosítanák. Hatékonyabbá kell tenni a felügyeleti architektúra európai vonulatát, és látnunk kell, hogy az ESZA felülvizsgálattal is összhangban és kapcsolatban áll a dosszié. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a CCP felügyeletek vonatkozásában van néhány teljesen új opció, amelyek még nem kerültek megfontolásra. A harmadik országok felügyeletével kapcsolatban üdvözlöm az előadó azon szándékát, hogy tisztázni kívánja a kritériumokat, amelyek alapján harmadik országok esetében a CCP-k alá esnek a közös kritériumoknak. Ezzel kapcsolatban még szerintünk lehetne néhány pozitív változtatást is szerepeltetni a szövegben, hogy ne kelljen politikai szereplőket bevonni a döntéshozásba, hanem tisztán objektív kritériumok alapján történjen az. Korábbi példák arra intenek minket, hogy a CCP felügyeleti struktúrája az egy nagyon kényes kérdés, több kolléga kifejtette már, hogy a világban létező szereplők és az európai szereplők együttműködését a lehető legrugalmasabbá, simábbá kell tenni, hiszen fontosak számunkra globális partnereink. Ugyanakkor egyszerűsíteni kell a saját felügyeleti mechanizmusainkat, és nem szabad elfelejtenünk, hogy a világban mindenhol a felügyeleti szerveknek saját kompetenciáik vannak. Köszönöm, elnök úr, várom a rendelet kapcsán a további gyümölcsöző vitákat. Lambert úr kap szót. Köszönöm. Köszönöm, Danuta, ezt a tervezetet. Egyetértünk veled a tekintetben, hogy a CCCP-eket hatékonyabban, szigorúban kell felügyelni, mint ahogy az eddig történt, hiszen egyre több a kockázat. Nyilván ez egy kihívás, amire csak európai módon lehet megfelelni. Az ESMA végül is erre a hivatott szervezet, a nemzeti felügyelőhatóságokkal közösen. Szükség is van a helyi szakértelemre az európai mellett, hogy hatékony legyen ez a felügyelet. Egyetértünk abban is, hogy a központi bank bevonását meg kell valósítani, ugyanakkor egyensúlyt kell teremteni a két szervezet kompetenciái között. A felügyeleti és szabályozási kompetenciák különválasztása nagyon fontos, és ez nem egy könnyű dolog tehát ehhez még további gondolkodásra lesz szükség. Egyetértünk abban is, hogy a bizottsági javaslat jól állapítja meg a jelenlegi EMI rendszer hiányosságait, túlzottan hagyatkozik a jelenlegi rendszer harmadországbeli felügyeleti rendszerek eredményeire, önállóbbá kell ezt tenni, ennek szisztematikus jelentése lehet, jelentősége lehet Európában a bizottsági javaslattal alapvetően egyetértünk, és a level 1 az egyes szinten a CCP-k három kategóriába való beosztásával is egyetértünk, de további kritériumok használatát is támogatjuk. Értjük, hogy az ESMA végrehajtó bizottságának helyettesítése egy szakmai bizottsággal szakmaibbá teheti a döntéshozást, és simábbá az ügyintézést. Ugyanakkor nem győz meg minket a javaslat arról, hogy ez tényleg simább lesz, amennyiben az ESMA elnökség bármelyik szakbizottsági döntést felülírhatja, megtámadhatja, ebből csak fölösleges viták lesznek, szerintünk a közvetlen szabályozást amennyire lehet meg kell valósítani, hogy a különböző bürokratikus szintek egymásra halmozódása elkerülhető legyen. Összességében tehát, ahogy mindig, konstruktívak vagyunk, Danuta, és maradunk is, és reméljük, hogy jó közös szöveg születik. Köszönöm, nem látok más árnyékjelentéstevőket, úgyhogy akkor nézzük a bizottságot. Köszönöm szépen. Látjuk azt, hogy milyen javaslatról is van szó. És itt nagyon nagy, tehát nagyon gyorsan kell lépni, Szeretnék Hübner asszonynak gratulálni a javaslatához és a bizottsági javaslathoz írt módosításokhoz, mert azt gondoljuk, hogy ezek okos, releváns kiegészítések, tehát nagyon-nagyon jó alapot jelentenek az együttműködés számára. Az Európai Bizottsági javaslatra szükség van ahhoz, hogy a CCP-ket az unióval kívülről megfelelőképpen keretek között tudjuk tartani, és Mindezt úgy, hogy az EU-CCP-k felügyeletét megőrizzük. Emellett nagyon örülök annak is, hogy a legfontosabb kérdések megmaradtak, és tudjuk azt is, hogy szükség van a jelentéstevő szerint is a központi bankok bevonására, a pénzügyi rendszer felügyeletet tekintetében. Monetáris politika mellett stabilitás, likviditás és más szempontok alapján, ugyanis a CCP-ket nem lehet központi banki perspektíva nélkül irányítani. Én szerintem nincs is olyan ország a világon, ahol ez megvalósulhatna így. Nagyon fontos egy kalibrált döntéshozatal, a vétó kérdése. Nagyon jók a javaslatok, amiket hallhattunk a jelentéstevő részéről, és egészen biztos vagyok benne, hogy ezekben mind-mind sikerül majd megállapodásra jutnunk. Másodszorban pedig nagyon örülök annak, hogy megmaradtak azért különböző ö, javaslataink, egy arányos pénzügyi rendszer kialakítása érdekében. Ahogyan ön is elmondta, elnök úr, itt tulajdonképpen a mechanizmus lesz az, ami leginkább a megfelelési mechanizmus fog minket segíteni. Ugyanakkor szükségünk van arra is, hogy a jelenlegi helyzetnél jobban tudjunk harmadik országbeli partnereket segíteni. A jelentéstevő indoklásában ki ö, jelenti azt is, hogy a harmadik országbeli autoritások tekintetében szükséges a helyzet rendezése, ezért az Európai Uniónak továbbra is EU-s szinten kell fellépnie, A tanács, a bizottság, az Európai Parlament és az európai jogalkotási szervek tehetik ezt legjobban meg. Én szerintem senki sem mondhatja azt, hogy ezzel nem ért egyet. Természetesen vannak itt azért szirén hangok, de az egyik kollégám emlékeztetett is arra. Gertrud asszony. Ugye szó esik Shakespeare Hamletjében abban arról, hogy a nők kicsit túl sokat protestálnak, úgyhogy megpróbáljuk ezt ilyen formában értelmezni, és reméljük, hogy ez a mostani vita is hozzájárul ahhoz, hogy lenyugtassuk a kedélyeket és a szirén hangokat. A szolgálatok az Európai Unión belül az utolsó lehetőséget kell, hogy biztosítsák. Ez nagyon fontos. Amennyiben az unió stabilitását kockáztatjuk, akkor a javaslat tevő szerint világosá kell tenni, hogy milyen döntéshozatali mechanizmusban lehet fellépni. Adaptációs időszak, szerződések, és természetesen a vezérlő elv mindig az unió pénzügyi piacainak és az unió fizetőeszközének stabilitása kell, hogy legyen. Teljesen világos kell legyen az, hogy mindenféle európai bizottsági javaslat a parlament és a tanács szűrő hálóján át kell menjen. Nem is dönthetünk mi egyébként a parlament nélkül. Csak azért mondom ezt, hogy senki se gondolja azt, hogy itt félreértés lehet ezzel kapcsolatban. Swinburne asszonynal is egyetértek, valóban vannak különbségek. A bizottsági ekvivalencia döntések, amely más országok rendeleteihez, jogszabályaihoz igazodik, de ez a mostani javaslat, ez nem az ekvivalenciákról szól, ez a mostani javaslat a felügyeletről szól, harmadik országbeli egyedi ö, elbírálásokról van szó olyan cégek vagy pénzintézetek esetében, akik bekívánnak lépni az Európai Uniós piacokra. Amennyiben, amennyire én tudom, az Európai Bizottságnak egyenlően nincsen semmiféle öm, arra irányuló szándéka, hogy megváltoztassa a jelenlegi ekvivalenciás szabályokat. A harmadik országbeli szabályokkal kapcsolatban nincsenek változások, és Nincsen egyébként azzal kapcsolatban sem változás, hogy mennyire bízunk a harmadik országbeli partnereinkben. Elképzelhető, hogy lesz ilyen, de az biztos, hogy csak a jelenlegi javaslat elfogadása után. És utána egy delegált jogi aktus formájában legalább hat hónappal később tehetünk javaslatot. Most természetesen a bizottságnak és a tanácsnak is majd lesz rá ideje, hogy erre reagáljon, aztán még 12 hónapos adaptációs időszakra van szükség, és, illetve hogy először 12 hónap bevezetési időszak, és aztán még 12 hónap adaptációs időszak. Úgyhogy becsület szavamat adom, kedves asszonyom, hogy ez ennél hamarabb nem valósulhat meg. Mi azt javasoljuk, hogy a jó ö, szándékunk mögött jó magam húzódom meg, de én ezt az egészet nem tudom megmagyarázni még a feleségem előtt sem. Én a lehető legjobbat tettem, ami csak tőlem telik. Világos formában fogalmaztam a központi bankok szerepével kapcsolatban, és mindezek a javaslatok, ezek a javító szándékú javaslatok, nem kapcsolódnak közvetlenül az ÉZEA felülvizsgálatával. Hoz. Az EUCCP-k esetében ugye vannak nagyon komplikált tárgyalások a tagállamokkal. Hogyha az ESMA több feladatot kap, akkor valaki másnak a feladatai csökkennek majd. De azért a javaslataink összességét kell megvizsgálni, és mi úgy gondoljuk, hogy ennek jobb lesz az összhatása, mint hogyha felszabdaltan közelítjük meg a kérdést. Az Európai Parlament is biztos lehet abban, hogy az ESMA megkapja majd a jövőbeli munkájához szükséges személyzeti állományt és forrásokat is. Köszönöm szépen, Pipson úr. Danuta. Uh, Köszönöm. Mindenkinek szeretném megköszönni a bizottságnak, kollégáknak, részvételt. Nagyon sok időnk van még a módosítók előtt. Csak egy dolgot szerették elmondani. A döntéshozatali folyamat nagyon jól kell, hogy menjen. Az európai javaslatoknak általában az a sorsa, hogy a pénzügyi szektor lass, de gyorsabb döntéshozatalt vár. És eh, nagyon lényeges az, hogy mennyire hiteles az, amit létrehozunk. Az biztos, hogy itt eh, a az európai és a globális gazdaságnak egy jó nagy falatjával foglalkozunk most. És mindenképpen vigyázzunk kell, hogy jó rendszer dolgozzunk ki, amely hiteles, és jogbiztonságot is okoz. Hát és ebben a szellemben folytassuk majd a tárgyalásokat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ez a vita világosan megmutatja, hogy széles támogatás élvez a szöveg. A bizottság is kijelentette, Tehát az összes lényeges kulcs elem benne van. Tehát akkor most a javításán dolgozunk, és az elfogadásán. És ez az időtervet is realistává teszi, ami a következő, a módosítók begyújtásának a határideje március 26-a délután 2 óra, tehát még húsvét előtt, április 23-ig gondolkodunk a módosítókon, és május 16-án lesz a szavazás. Köszönöm mindenkinek a részvételt, és most pedig áttérünk a következő napi rendi pontra, ez pedig egy három mentesítési jelentés. Case Winburn az első előadója. Gyorsnak kell lennünk, mert jó, 12.35-ig lesz tolmácsolás. Reméljük, hogy addig azért elkészülünk. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok összefogott lenni, és megpróbálok mind a, három, megpróbálok mind a hármat egy csomagban bemutatni. Köszönöm a kollégáknak a módosítókat, és nagyon hasznosak voltak, és az eredeti eszmecserét is nagyon jól visszatükrözi, és Igazából ez a három mentesítés nem duzzadt fel. A módosítók nagyon hasznosak voltak. Itt három hatóságról beszélünk, azért mégiscsak össze lehet őket foglalni, és a módosítós, módosítók is így voltak. Először a hatóságok fontos szerepét hangsúlyozzák a módosítók a válság utáni időszakban. Tehát ez a fogyasztóvédelem, a konvergencia, és ezek a dolgok pedig maradjanak is így. A hatóságokat el kell látni a megfelelő forrásokkal, hogy mandátumoknak megfeleljenek. Egyetértek azzal az elképzeléssel, hogy el kell gondolkozni azon, hogy belső forrásokkal meg tudjuk oldani a problémát. Tehát nem tudom, hogy átcsoportosításokkal lehetne-e a hatóságok forrásait növelni. Hogyha megszületik egy ilyen döntés, akkor a politikai döntéshozókat mindenképpen értesíteni kell, és Papadimulis képviselő egy rendszeres kiértékelés javasol. Javasoljuk, hatóságok közötti fokozottabb együttműködést és a nemzeti megfelelőik között. És nemzetközi szinten az ipar képviselőivel. Tehát nem akarok itt iskolamesterként tetszelegni, de Mann úr tett egy nagyon jó javaslatot a bizalom megemelésére. Végaz úr pedig a függetlenséget hangsúlyozta, de nagyon fontos az elszámoztathatóság és a, a bizalom. Tehát a whistleblowerek eh, fokozottabb védelme is téma, erről is tárgyaltunk már, és ezeknek a hatóságoknak is figyelembe kell venni. Tehát van még további konstruktív javaslat is, tehát hogy igazából a megbeszéléseik legyenek az interneten hozzáférhetők, az átláthatóság növelése, tehát ne csak az Európai Parlament és a tanács irányába, de minden irányba, a polgárok irányába, az európai polgárok irányába. És eh, Gondolom, hogy ezek mind-mind nagyon értékesek. Még végezetül elmondanám, hogy a hatóságoknak azokat a mandátumokat kell használni, és azoknak kell megfelelni, amit a jogalkotók juttattak nekik. És nagyon szimpatizálok Langen és Mann kollégák módosítóival olyan területekre koncentrálnak, ahol túlterheltek az ügynökségek. És ez mind a háromra vonatkozik. Mielőtt ezeket felvesszük a költségvetési mentesítési eljárásba, szeretnék egy kicsit tovább vizsgálódni ezen a téren. És egy külön megoldást is találhatunk, és feltehetjük a kérdést, hogy a politikai egységek hogyan viszonyulnak ehhez. Most pedig várom az árnyék előadók megjegyzéseit, és várom a javaslatokat a három hatóság mentesítése kapcsolatában. Folytatjuk az együttműködést, nagyon szoros az idő, hiszen jövő héten szavazunk. Köszönöm. Köszönöm. Thomas Mann. Köszönöm, elnök úr. Kénynek szeretem volna köszönetet mondani. Szerintem nagyon sikeres munkát végzett és számos módosító azzal az eredménnyel járt, hogy kompromisszumokat sikerült találni. Tehát mindenképpen hatékonyan kell a hatóságoknak szánt forrásokat felhasználni, és a Brexit költségeit is figyelembe kell venni, tehát a költözésekkel együtt. Kay utalt arra is, hogy az EU-s hatóságoknak tartaniuk kell magukat a mandátumokhoz, így van, ne lépjék túl azokat, és azokat a feladatokat oldják meg, amelyeket a jogalkotó rájuk testelt. Nagyon fontos az arányosság is, és az arányosság is szerepel a kompromisszumban. A e a szerepének növelése és a nemzeti hatóságokhoz vonatkozó nemzeti kapcsolatok, tehát a bankhatóság esetében mi is aláhúzzuk a szükséges átláthatóság fontosságát, a dokumentumokhoz való hozzáférést, és ez egy nagyon lényeges pont. Ami pedig az EIO pára, a biztosítás és nyugdíj foglalkoztató hatóságra vonatkozik. Van egy európai számbevőszék decemberben megvizsgálta az EIOPÁT, és világos álláspontot alakított ki, minden rendben volt, minden jogszerű volt, és meg kell néznünk a költségvetési források elosztását, tehát itt 40% EU, 60%-ban pedig tagállami tagti finanszírozás ból zajlik, tehát meg kell néznünk, hogy nem lehet ezt csökkenteni, és van még egy Langen-Mann módosító. Itt aláhúzzuk annak a fontosságát, hogy az EIOPA igenis tartsa magát bizonyos szabályokhoz, tehát a primer jog alkalmazásához, és ez egy kritikus jellegű módosító, amit benyújtottunk. A harmadik terület az ESMA, esetében stabilitás a pénzügyi rendszerben, prioritás, itt semmi probléma nincs a további kompetenciák esetében meg kell néznünk, hogy ezekkel rendes módon foglalkozunk, hogy meglegyen a bizalom, a piaci visszaélés esetében pedig az ESMA szerepét ki kell terjeszteni, és az is nagyon fontos, hogy egy jobb hálózat alakuljon ki, hogy a tőkepiaci uniót is erősítsük, de ezt lépésről lépésre. És Szerintem egy nagyon jó közös álláspontot sikerült kialakítani. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Ügg Bejé. Köszönöm szépen. Csak röviden. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját, és szeretnék emlékeztetni arra is, hogy a az SND számára mennyire fontos a három felügyeleti szerv, és ezeknek a szerepe a nagyobb átláthatóság az egész pénzügyi rendszerrel kapcsolatban. Ezért jó néhány módosítást terjesztettünk be, amelyeknek mind az a lényege, hogy ezen intézmények hatáskörét növeljük a mandátumukon belül természetesen, de ehhez még eszközökre is szükség van. Szeretnénk az átláthatóságot biztosítani, és azt, hogy a fogyasztóvédelmi érdekek megvalósuljanak. Ráadásul fontos lenne az, hogy egy ilyen biztonságos csatornát hozzunk létre a közértekű bejelentők számára is, ha például valamelyik bankban nem teljesen átlátható üzelmek folynának. Köszönöm szépen! Merci. Mr. Klintz. Köszönöm, Klintz úr. Äh, Köszönöm, elnök úr. Hogyha a tolmácsok befejezik a munkát, jelezze, és akkor angolul folytatom. Amit mondani szerettem volna, már sokan elmondták. Megnézzük a jelen formájában ezeket a hatóságokat, és tudjuk, hogy újra kell definiálni szerepüket a felügyeléti hatóságok tekintetében. Ami a múltjukra vonatkozik, itt hallottuk, hogy a elsődleges feladatuk az, hogy erősítsék a tagállami felügyeleti szervekkel való konvergenciát, és hogy hozzájáruljanak a hatékonyabb fogyasztóvédelemhez. Ebben a tekintetben mindenképpen születtek eredmények, de még nem vagyunk ott, ahol szeretnénk lenni ami a költségvetésüket illeti, és a belső költségeik kezelését a számbevőszék jó ítéletet állított ki. Megalapították, hogy nagyon hatékonyan dolgoztak, hogy csak is akkor volt a költségvetési áttételek, amennyiben szükségesek voltak, és ezek pedig a megengedett határérték alatt voltak. A feladatok ki szervezésénél általában észlelünk problémákat, de ez a három hatóság semmilyen hibát nem követett el a feladatok kidelegálásánál. Az biztos, hogy a stressztesztek során olyan eredmények mutatkoztak meg, amelyek igazából kívánnivalót hagynak maga után, és az EIOPA pedig nem érte el a kívánatos konvergenciát. Tehát azért még marad feladat. És az az új orientáció, ami most dolgozunk, a bázeli javaslatok alapján azok jogosak. Ami a Brexit utáni Párizsba történő költözést illeti, hát az biztos, hogy ez költséges lesz. Ma még nem tudjuk, hogy ezek a költségek hogyan alakulnak, kifizeti ezeket, és reméljük, hogy Michel Barnier tárgyalásai a brit kormányzattal konkrét eredményekkel járnak. Tehát összességében kijelenthetem, ami a különféle módosítókat illeti a kollégák részéről. Ezeket már Case Wimburn kommentálta, és ezek célra vezetőek. Azon a véleményen vagyunk, hogy legyen több átláthatóság és nyitottság, de véleményem szerint ezt az arányosság elve alapján kell megvalósítani. Tehát az nem lehet, hogy a több átláthatóság érdekében a hatóságok munkáját megnehezítjük, hiszen ez több adminisztrációs és pénzügyi terhet is jelentene. Thank you, Mr. Papadimoulis. Köszönöm, Köszönöm Papadimoulis. Papadimoulis. megköszönni Swinburne asszonynak a munkáját. Nagyon jó munkát végezett, és ugye itt három véleményről is szó van egyben. A mi frakciónk, mint ahogyan jól tudják, nekünk azért vannak ellen véleményeink azzal kapcsolatban, hogy mennyire van szükség ilyen európai szintű a felülvizsgálati vagy felügyeleti szervekre konstruktív szellemben olyan módosításokat terjesztettem be, amelyeknek a lényege az átláthatóság, a felelősség tisztázása, és az, hogy ENSZEN három intézmény munkája sokkal hatékonyabbá váljon. Úgy gondoljuk, hogy rendkívül fontos az, hogy legyen egy állandó értékelés, amelynek révén egy sokkal hitelesebben és igazságosabban tudjuk megosztani a költségvetési forrásokat, és úgy gondoljuk, hogy ennek a három intézménynek igazodnia kell az Európai Számvevőszék vonatkozó jelentéséhez, és ugyanakkor a nemzetközi intézmények követelményeihez is. Fontos a demokratikus elszámoltathatóság, főként olyan találkozások esetén, amikor nyomásgyakorlás történik ezen három intézményre. Itt főként a lobbistákra gondolok, vagy pedig arra, hogy hogyan lehet a közérdekeket megőrizni. Azt gondolom, hogy a jelentéstevővel együtt tudunk működni ebben. Köszönöm szépen!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 Emellett viszont fontosan a parlamentnek való elszámoltathatóság. Dimitris, az, itt az elszának kisebb problémáira. Én is felhívnám a figyelmet, de azért az nem igaz, hogy nem jöttek be, vagy nem voltak hajlandóak válaszolni, tehát ez nem igaz. Nagyon sok árnyékjelentéstevői találkozón is ott voltak tehát nem igaz, hogy a mi perspektívánkból azt mondjuk, hogy elszámoltathatóvá kell válniuk, hiszen ők már azok most is, és ráadásul átláthatóak is, akár a standardok tekintetében is. Havi szintű koordinátori üléseink vannak a technikai standardok munkájával kapcsolatban. Nagyon sajnálatos az, hogy a kompromisszumokban most már szerepelnek